Jó napot kívánok! Elkezdjük az ülésünket. Ismételten vártunk egy negyed órát. A vendégekre is vártunk, ugyanis kell egyfajta információ ehhez a témához. Rátérünk így tehát a 15-ös napreni pontunkra. A jövőbeli közös agrárpolitikára fogunk beszélni. Szeretnék köszönetet mondani Lorenz Paviániknak, Loránca Pavianának szeretnék köszöntöm hogy azért, a 40 éve itt dolgozik eh, az Európai Parlamentben, az olasz kabinban, és ez az utolsó években nagyon gyakran eh, dolgozott itt az Agri szakbizottságban, és szeptembertől nyugdíjba vonul. Szeretném megköszönni neki a munkáját. Még egyszer hat köszönjem meg a munkáját, és a lehető legjobbakat kívánjuk önnek. Most akkor, kedves kollégák, ahogy mondtam, a közös agrárpolitika keretén belül vannak bizonyos gondok, problémák, például az eszköztársa kapcsolatban, és erről fogunk beszélni. Hogan biztos úr is beszélt erről, de inkább megadom a bizottság képviselőnek a szót. Mr. Chairman, honorable member. Jó reggelt kívánok Önöknek, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is nagyon köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a témát, amely olyan prioritásokról szól, amelyet a bizottság az egyszerűsítésnek szánt. A bizottság mandátuma eleje óta, 2014 óta az egyszerűsítés prioritás. Azóta együttműködtünk ebben a témában, és jelentős előrelépést tettünk a primér és a másodlagos jogalkotás terén is, konstruktív javaslatok alapján, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács fogalmazott meg, de minden érintett is, illetve a tagállamok. A bizottsági javaslat a 2020-as időszakra az eddigi előrelépés alapján született meg, és jelentős egyszerűsítéseket biztosít. De a kedvezményezettek, gazdák és a tagállamok számra csak akkor tudjuk ezt valóban elérni, hogyha nem felejtjük el ezt a célkitűzést. A javaslatok, illetve ezek módosításai, jogalkotói módosítások tehát egyszerűsítési célra születtek. Ezért javaslom önöknek, hogy e, nézzenek ennek utána, amikor ennek a javaslatnak a szövegével foglalkoznak. Ma megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy meggyőzzem önöket arról, hogy amit ma csinálunk, sokkal egyszerűbb. Először is az általános képről szeretnék beszámolni, hiszen többen is kérték a változásokat, ezt a bizottság figyelembe is vette a javaslat elkészítésekor. Aztán szeretnék áttérni a valós egyszerűsítésre, és több konkrét példával szeretném illusztrálni azt, hogy tényleg ez mit is jelent, mind a kedvezményezettek, mind pedig az adminisztrációk számára. Nyilván sokkal több példával is élhetnék, de a legillusztratívabbakat szeretném kiemelni ezek közül. Végül pedig szeretném elmondani azt, hogy új partneri kapcsolatot szeretnénk önökkel, a tagállamok és a tanácssal létrehozni, hogy a gazdáink, a kedvezményezetteink számára egyszerűbb közös mezőgazdasági politikát hozhassunk létre. Kezdjük tehát akkor az általános képpel. A folytonos ö, dialógusnak követ, ö, köszönhetően önökkel, a tanácssal, az érintettekkel, a civil szervezetekkel, az állampolgárokkal, a gazdákkal, a legfőbb elvárásokról értesültünk a jövőbeli kap vonatkozásában. Itt összefoglaltam a legjelentősebbeket, amelyeket figyelembe vettünk. Ahogy önök is tudják, a kappal kapcsolatban a legnagyobb ö, ö, konzultációt folytattuk, 52 ezer választ kaptunk a 2010-eshez hasonlítva és a hasonló gyakorlatokhoz elmondhatjuk, hogy akkor csak 3500 válasz jött. A konzultációnak köszönhetően nagyon sok üzenetet közvetítettek felénk, ennek kell alakítani a jövőbeli kapot. Egy-kettőre ki szeretnék térni. Először is az összetett voltot kellene egyszerűsíteni, főleg a zöldítés terén, és valószínűleg egyetértenek velem abban, hogy rendkívül sok kritika érte a zöldítést, mert rendkívül bonyolultnak tűnt, és nem igazán ö, megfelelően ö, befolyásolt az éghajlatot és az egyéb területeket. Úgyhogy a kérés az volt, hogy az adminisztratív terheket jelentősen csökkentsük. Aztán a teljesítmény alapú rendszer kialakítása. Ez nagyon fontos, mert jobb értéket tudunk teremteni a befektetett pénz segítségével. Ez volt a másik nagyon fontos célkitűzés az új kap kialakításával. Az ellenőrzés, a büntetés rendszeréből, az eredményorientált, ö, jutalmazó rendszerek kialakítása felé mozdultunk el. Aztán a célzottabb politika kialakítása volt a harmadik kérés, hogy megfelelő szociális, gazdasági ö, körülményeket vegyünk figyelembe, és a realitásokat ö, a helyszínen. Ezen szabályoknak tehát sokkal inkább kell tükröznie a realitásokat, a különböző körülményeket, mert nagyon nehéz végrehajtani az egyoldalú programokat. Aztán nagyon fontos, hogy a közös elemeket megtartsuk, mert közös politikáról van szó. Az EU-s többletértékeket kell megtartani, és mindenki számára azonos feltételeket teremteni. Természetesen ezen kívül nagyon fontos a környezetvédelmi és éghajlati tényező. Annak érdekében, hogy a legfőbb kívánságokat teljesíthessük a konzultáció eredményeképpen, fontos a bizottság és a tagállamok közötti felelősségi egyensúly kialakítása. Új modellt javasoltunk a valós szubszidiaritás alapján, amely a politika közös jellegét biztosítaná, a megfelelő azonos feltételeket, illetve lehetőségeket a nagy piacon belül. A tagállamok azonban a valóság tükrözése érdekében bizonyos finomításokat eszközölhetnek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lesz olyan részletes az előírás EU szinten, nem lesz olyan bonyolult a rendszer, világosabb lesz, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket hozhatnak regionális szinten, amely közelebb van a gazdaságokhoz. Tehát, ami az EU-s szintű szabályokat illeti, illetve arról a kap, azt a kapot, amely a jövőben jelen fog megszületni, három fontos dolgot mondhatunk el. Megmarad az EU szintű, illetve a tagállami szintű lehetőség is, és az EU szintű szabályok biztosítják majd a közös jelleget, hiszen ez volt az egyik fontos kérés is. A tagállami szintű szabályok esetében a tagállamok rugalmasan kezelhetik ezeket, célzottabban, átláthatóbban, illetve szükséglet és teljesítmény alapon kezelhetik őket a szubszidiaritásnak megfelelően nagyon fontos, hogy ilyen jellegű szabályok is legyenek, hogyha hatékonyabban akarunk eljárni, és pontosan ezt javasoljuk ebben a javaslatban. A rugalmasságnak köszönhetően stratégia jellegű intézkedéseket hozhatnak a tagállamok, jobban mérik, mérhetik majd a teljesítményt, az eredményre koncentrálhatnak, nem pedig annyira a megfelelésre, vagyis Például a biodiverzitás terén gyakorlatilag azt tudjuk elérni, amit szeretnénk, nem úgy, hogy büntetjük őket, hogyha nem felelnek meg az elvárásoknak. A nagyobb szubszidiaritás hatékonyabb politikát fog eredményezni a bizottsági szolgálatoknál, a tagállamoknál, illetve a gazdáknál és más kedvezményezetteknél is. Engedjék meg, hogy most áttérjek arra, hogy az egyszerűsített EU keret hogyan is néz ki. Megpróbálom elmagyarázni, hogy gyakorlatilag a gazdák érdekében ez mit is fog jelenteni. Mármint az egyszerűsítés. Az egyszerűsítés nem az egyedi intézkedésekről szól, hanem a célkitűzésekről egy politikai cikluson belül. Nem csak arról, hogy a jogalkotói javaslatok hogyan születnek meg, hanem arról, hogy az egész szak, szakpolitikai ciklust követni kell a tervezés, a végrehajtás, a teljesítményértékelés, tehát minden lépés számít. Egyszerűbb ö, kereteken belül, kevesebb szabályjal. A tagállamok folytatják ezt az egyszerűsítési folyamatot, megfelelő szabályok alkotásával a gazdák és más kezdvezményezettek számára, és hisszük, hogy így csak azon szabályokat fogják megalkotni, amelyekre tényleg nagy szükség van. Eddig ugye rendkívül bonyolult szabályok voltak EU szinten, és mindenki úgy érezte, hogy még ehhez is hozzá kell, hogy adjon saját maga szintjén, így aztán óriási adminisztratív teher ö, nyomta mindenki vállát. Nézzük akkor a részleteket a javasolt egyszerűsítésről. Először is a tervezéssel kezdeném. A javaslatban az áll, hogy a jövőben egy stratégiai terv szülessen egyszerűsített elemekkel minden pillérben, tehát az első és a második pillérben is, és Vizsgáljuk meg azt, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet ma. Ma 25 különböző kifizetési ö, ö, értesítés létezik, ö, 118 vidékfejlesztési program, attól függően, hogy milyen helyzetben van az adott ország, van, ahol csak egy van, van, ahol viszont nemzeti és regionális programok is vannak. 65 szektoriális ágazati stratégia az operatív programokon belül a jövőben. Egyetlen egy stratégiai terv születik majd, amelyen belül mindezek megtalálhatók majd. A három különböző adminisztratív rendszer egybe ötvöződik majd, egyfajta informatikai rendszer lesz, és úgy gondoljuk, hogy ez óriási egyszerűsítést eredményez. A tagállamok területi elemzés alapján döntik ezt el, ahol a szükségleteknek megfelelően konkrét célkitűzésekről lesz szó. Bizonyára emlékeznek, kilenc ilyet javasoltunk. A stratégián belül tudnunk kell az, hogy már van stratégiai tervezés a vidékfejlesztésre, vannak bizonyos stratégiák az ágazati programok esetében, elképzelhető, hogy a tagállamok maguk is ö, hoztak létre ilyeneket az első pillérben, a közvetlen támogatásoknál, de nincs semmilyen koherens ö, stratégia tagállami szinten. Most ezt javasoljuk, egy stratégia legyen, nagyon sok lehetőséggel a fellépés terén és konkrét célkitűzésekkel. Egyértelműen lehet látni, hogy mi a cél, a szakpolitikai elemeket ezen célkitűzésnek megfelelően lehet kialakítani. A gazdák, a tagállamok, a közvélemény, mindenki tudni fogja, hogy mit szeretnénk, mert minden csak egy helyen található nem lesz átfedés a pillérek között, koherensebb lesz a szakpolitika, a cél az, hogy konkrét célokat tudjunk elérni. Rugalmasabb lesz az egész rendszer, mint az előzőek voltak. Nem ugyanolyan részletesen szeretnénk a terveket, mint eddig, mint például a vidékfejlesztési programok esetén, Minden egyes kaprogramot a bizottság fog jóvá hagyni, hogy a célokat elérhessük, és a jóváhagyási folyamat is a nemzeti stratégiáknak megfelelően születik majd meg, hogy az EU szintű célkitűzéseket el lehessen érni. Ez jogbiztonságot is teremt a tagállamok számára, és létrehozza a kölcsönös bizalmat. Most pedig néhány példát szeretnék kiemelni, mert az egyik legfontosabb eleme az egyszerűsítési javaslatnak az, hogy teljes mértékben átalakítsuk a környezetvédelmi és éghajlati architektúrát a kapon belül. Kezdjük a környezetvédelmi architektúrával. Erre nagy szükség volt, mert az öldítés rendkívül bonyolult volt, mindenki ezt nagyon nehézkesnek tartotta. Egy egyszerű, környezetbarátabb rendszer váltja ki ezt. Először is. Mindenki számára lesznek elvárások, és aztán lesznek önkéntes vállalások, amelyeket fölvállalhatnak a gazdák. Az új és jobb rend, rendszer 100%-át fedi le a közvetlen kifizetéseknek, a második pillér pedig a, kiarakítja az egyszerűsített rendszert. Például van a kereszt megfelelés és a zöldítés, ez az új feltételekben teljesül majd. A tagállamok rugalmasan alakíthatják ezt majd a helyi realitásokhoz. A kritériumok figyelembe veszik majd az adott tagállam gazdálkodási gyakorlatát. Konkrét példám itt a a vetésforgóra vonatkozik. Ha megnézzük ezt a példát, pillanatnyilag a zöldítésben van egy olyan feltétel, hogy különböző növényeket kell termelni. Ez mind az EU jogszabályokban található. Négy nagyon fontos kritérium létezik pillanatnyilag a jogszabályokban, és mindenkinek meg kell felelni. A minimális száma a növényeknek, illetve hogy mennyi van a két legfontosabb növényből illetve a minimális száma a növényeknek. Itt bizonyos megkötések születtek, amelyekre nincs igazán szükség, és a gazdáknak mindenképpen meg kell felelniük ezeknek. A jövőben csak azt fogjuk javasolni, hogy vetésforgót kell alkalmazni, a tagállam dönti majd el a végrehajtás konkrét lépéseit, attól függően, hogy milyen feltételek érvényesülnek az ország területén. Figyelembe véve a környezetvédelmi éghajlati előnyöket is, illetve a helyi gyakorlatot. Például vegyük a hegyvidékeket, ahol tejgazdaságok vannak. Ott vannak állandó legelők, itt állatokat tenyésztenek a gazdák, illetve ö, vannak bizonyos gabona növények is, tehát növénytermesztés is folyik. A jelenlegi zöldítési ö, szabályoknak megfelelően elképzelhető, hogy arra kényszerítik, hogy legalább 5%-ban egy harmadik növényt is termesszen a területén a jogszabályoknak megfelelően. Ha meg akarja kapni a zöldítésre szánt kifizetéseket, ezt meg kell tennie, ez további költséget jelenthet számára, de nem föltétlenül ö, hoz semmiféle további előnyt sem környezetvédelmi, sem éghajlati szempontból, mert a lényeg az, hogy a környezetet védjük, és megfelelő éghajlati körülményeket teremtsen. Úgyhogy a jövőben nem lesz ilyen kötelezettség a gazdák számára, a tagállamok dönthetnek a vetésforgóról, és így figyelembe vehetik a sajátosságokat a saját területeiken, így a gazdának nem kell majd olyan dolgokat tennie, amelyeket már egyébként is megtesz az éghajlat érdekében, és hát a környezet érdekében. Nézzük a másik példát. Ez az ökológiailag fontos területekről származik. Ma a tagállam dönthet, hogy ezeket a területeket hol jelöli ki, esetleg a gazdaságoknak egy részén, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy megfelel a jogszabályoknak a gazdálkodás minősége. Például, hogy a növények körül bizonyos másfajta növénycsíkokat vagy fűcsíkokat hozzon létre. A terület másik része nem tartozik ehhez, az ökológiailag középpontba került területeket, tehát csak az első 10 méteres terület tartozik esetleg ide. Így gyakorlatilag veszít a gazda. A jövőben nem lesznek maximális ö, területek, amelyeket az EU szinten határoznak meg. Elképzelhető, hogy a tagállam másképp dönt. A lényeg az, hogy ez a terület, ahol nem produktív termelés folyik, akkora legyen, amekkorára szükség van. A harmadik példám a fiatal gazdákra vonatkozik, és el szeretném magyarázni a különbségeket a jelenlegi és a jövőbeli ö, intézkedések között. Nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogyha a generációk megújulnának, és a kapot arra felhasználni, hogy javítsuk a jelenlegi helyzeten. Jelenleg az első és a második pillérben is vannak rendelkezések. Nézzük először is a definíciót a fiatal gazdák definíciója más és más. A jövőben egy lesz a demográfiai helyzetnek megfelelően, illetve hogy a fiatal gazdáknak ott kell ülniük, ott kell élniük. Ez az adminisztratív terheket csökkenti majd, tudni fogják majd, hogy a kap definíciója értelmében fiatal gazdák vagy sem, tehát nem kell két helyre jelentkezniük és kérvényezniük, a tagállamok pedig koherens kereteket szabhatnak a fiatal gazdák számára, mind az első, mind a második pillér vonatkozásában. Aztán, ami a feltételeket illeti. A közvetlen támogatásra ö, jogosultak ö, köre A tagállamok természetesen dönthetnek más kritériumokról is, abban az esetben, hogyha valamilyen sajátosságot figyelembe kell venniük az adott területen, és kiegészíthetik ezeket újabb gazda csoportokkal. Aztán támogatjuk a fiatal gazdákat, hogy egyáltalán elkezdjék tevékenységüket. Rengeteg lesz az egyszerűsítés, már a definícióval kezdve, a jogosultsági feltételek 15-től 5-ig, a közvetlen jövedelem támogatás esetében többféle támogatás lesz, tudják, hogy legalább 2%-ot kell felhasználni a tagállamoknak az első pillér költségvetéséből, hogy támogassák a generációk megújulását, de teljes rugalmasággal rendelkeznek, hogy eldöntsék, milyen fajta fellépésre van szükségük ehhez. Lehet első pillér, második pillér, lehet mind a kettő, lehet egy csomag. Let me move to another example, this is more specific. Egy másik konkrét példa a vidékfejlesztés területéről a beruházások kérdése. A jelenlegi kapban, mivel előíró jellegűek a szabák, nagyon sok esetben a beruházási feltételek kizárhatnak olyan vállalkozásokat, amelyeknek tényleg szükségük van a támogatásra. Az új javaslat keretén belül a jogosultsági feltételek hétre csökkennek, csak azok maradnak meg, amelyek néhány sajátosságát kell, hogy figyelembe vegyék a dolgoknak. Ha például valakinek öntözési beruházásra van szüksége, akkor a vízre vonatkozó feltételeket kell figyelembe venni, és nem szabad rontani a jelenlegi helyzetem. Nagyon fontos, hogy világosabb, egyszerűbb legyen a megoldás, és célzottan hozzák az intézkedéseket a szükségleteknek megfelelően a tagállamok számára a legnagyobb egyszerűsítés, ami az adminisztratív terheket illeti, de a gazdák számára is fontos ez, a kifizetések kérdése. A tagállamok jelenleg terület alapú támogatást fizetnek, és itt sokat lehet egyszerűsíteni. A jelenlegi rendszer rendkívül aprólékos, óriási terhet jelent adminisztratív szinten. Meg kell, rá kell mutatni, hogy hol van a szükséglet, a, a, egy csomó mindent részletesen megállapítani, a, és még akkor sem biztos, hogy a gazda megkapja támogatást. Rendelkezésre kell bocsátani négy év adathalmazát. Például, hogyha valaki át akar települni egyik tagállamból a másikba, akkor fennáll annak a veszély, hogy a gazda elveszíti ezt a támogatást. A hatóságokat értesítenie kell erről, és nagyon szigorúak a határidők. Az adminisztrációnak aztán ö, engedélyeznie kell mindezt, és hogyha a tartalékból kér valamit a gazda, akkor kérvényeznie kell, és megfelelő adatokat, dokumentumokat kell csatolni ehhez. A tagállamoknak kell megítélni azt, hogy megfelelően jogosultak, hogy megvan-e a jogosultság bizonyos kritériumok alapján, de előfordul, hogy csökkentik az összegeket, ezt az adatbázisba be kell vinni, és minden gazdát értesíteni erről. Az Ajax rendszernek megfelelően a tagállamok vissza kell, hogy éves szinten utalják a megmaradt összegeket a tartalékba, és ki kell törölniük őket a regisztrációs rendszerből. Láthatják ebből is, hogy mennyire bonyolult ez a rendszer, és milyen adminisztratív terhet jelent ez. Az adminisztratív intézkedések, amelyekről beszéltem, már e-, e feledhetők lesznek az új rendszernek köszönhetően. Tehát nem kell ezeket a rendszereket felhasználni. Ez óriási egyszerűsítést jelent majd a közvetlen kifizetéseknél. Úgyhogy kérem, nagyon figyeljenek ide, amikor majd ezt a javaslatot vizsgálják. A tagállamok továbbra is alkalmazhatják a régi rendszert, ők fognak dönteni erről, hogy ezt használják, vagy sem, de ha így döntenek, hogy megtartják, további egyszerűsítést fogunk javasolni. A nemzeti rendszereknek nem kell az első utalás nehézkes rendszerét követnie, a tartalék kezelés megint csak a tagállami döntés körben ö, marad. E, ők döntik el, hogy kik lesznek azok, akik kedvezményezettei lesznek. Ott van a konvergencia végrehajtása, itt a tagállamok szabad kezet kapnak, szabadabban dönthetnek, mint a jelenlegi rendszerben. Végül pedig a pénzügyi küszöb érték megint csak a tagállamok hatáskörébe tartozik, nem pedig a bizottságéba. The next phase, which is... Akkor nézzük a következő eh, fázist, az ellenőrzések és a büntetésekkel kapcsolatos rugalmasság. Először is szeretnék egy kicsit beszélni az új technológiák alkalmazásáról, amely igazi egyszerűsítést jelenthet 2020 után a gazdálkodók számára. Az új technológiák alkalmazása nagyon fontos eleme az egyszerűsítésnek más elemek mellett, és az új kap egyértelműen ez, ennek használatát ösztönzi. Tanulmányoztuk ezt a modern technológiák alkalmazását, és fokozatosan próbáljuk ezt bevezetni, és bevezettük ehhez már az ide vonatkozó szabályozást is, és a továbbiakban is ezt fogjuk tenni. Szeretnék valamit mondani a monetarizásról, illetve a Copernicus alkalmazást is itt megemlíteném. Ezáltal a tagállamok, a gazdálkodók egyszerűsíthetik a az életüket. Az ilyenfajta megfigyelések, az automatizált adatbegyűjtés nagyon értékes információval szolgálhat a mezőgazdaságot, illetően van egy műhold, amely nagyon sokszor ö, megkerüli a földet, nagyon értékes adatokat gyűjt be, és ö, a környezetvédelmi teljesítmény szempontjából is begyűjt információkat, és a következő előadásomban is a asztalja kapcsolatban ugyanerről fog majd beszélni. Hogyha a megfigyelés adatokat a gazdagok által közadott adatokkal összekötjük, illetve a tagállami adatokkal, akkor így már fel lehet váltani a jelenlegi helyszíni vizsgálatokat. Tehát egy eléggé automatizált rendszer jön létre, ahol az emberi beavatkozásnak csak minimális szükségessége van. Tehát a monitorozás által fel lehet váltani a helyszíni vizsgálatokat. A tagállamok, hogyha rendelkeznek ezekkel az információkkal, akkor előre kitölték ezeket a, a, az igényeket, automatizáltak, és teljesen frissek azok az adatok, és így lehet támogatni a kedvezményeket abban, hogy a támogatást igényeljék. Tehát igazából a gazdaság gazdálkodónak csak megnézi azt, hogy mi van a rendszerben, megvizsgálja azt, hogy helyese az információ, és igazából csak klikkel és jóvá hagyja, hogy ez korrekt. Tehát nem kell már az összes mezőt kitölteni, úgy, mint most. Azután, hogy megmutattam a modern technológiák előnyeit, most szeretnék egy kicsit rátérni arra, hogy mennyire lehetünk rugalmasak az előzések és a büntetések tekintetében. Az új modell tudom, hogy számos kérdést vetett fel ez idáig, és valóban a bizottsági javaslat a jelenlegi szabályokat az előzésekkel, büntetésekkel kapcsolatban nagy mértékben egyszerűsíti. Nem akarjuk azt, hogy a rendszer teljes mértékben megszűnjön. Szeretnénk, hogyha a rendszer továbbra is hasznos maradna, akkor, amikor a kapot végrehajtjuk az EU nem fog ö, új szabályokat létrehozni az ajax kapcsolatban. Megtartjuk a rendszer, de több szabadságot adunk a tagállamoknak. Nem fogjuk az egyes részleteket szabályozni, mint korábban. A tagállamoknak egy külön applikációt kell alkalmazniuk, ez már most is érvényben van, ez a továbbra is érvényben van de nem lesz jogilag kötelező érvényű előírás a végaratokkal kapcsolatban, tehát a vég, késedelmes benyújtás esetében sem lesz ilyen, tehát a június 15-i utáni benyújtást um, majd büntetik arányosan, de így a tagállamoknak sokkal nem lesz a hatáskörük. A tagállamok jobban mérlegelhetnek abból a szempontból, mit tolerálnak és mit büntetnek. Koherenciát próbálunk megtartani egész Európában, de a tagállamok most már dönthetnek arról, hogy hogyan járnak el a kisebb különbségek esetében, akkor, hogy, hogy és hogy ilyen esetben kell-e büntetést alkalmazni. Korábban teljes mértékben ezt szabályoztuk, most már a tagállamok a saját kockázataik, helyzetük alapján dönthetnek ezekről a büntetésekről. A tagállamoknak továbbra is meg kell védeniük az Európai Unió pénzügyi érdekeit azáltal, hogy megvizsgálják a jogosságát a kifizetéseknek, megelőzik a csalást és visszaszerzik a helytelen kifizetéseket. Ők alakítják ki a különböző mutatási rendszereket, és ez a fajta rugalmasság azt fogja eredményezni, hogy sokkal jobban ezek a szabályok személy szabottabbak az adott tagállam igényeihez. Így csökkentjük az administratív terheket, és annak esélyességét, hogy nem meg, hogy túlságosan nagy túlságosan sok lesz az ellenőrzés a gazdálkodókkal szemben, hiszen erről panaszkodnak mostában a legjobban. Számos szabály van arról, hogy milyen fajta terület ö, ö, jogosult támogatásra azok a fajta területek, amelyek a jó mezőgazdasági gyakorlatnak minősülnek azok a sövények, ezek is elfogadhatóak. Ezek tipikus tájelemnek minősülnek, de viszont nem lesznek most már ilyenfajta leíró elemek, így a tagállamok a saját helyzetük alapján tudnak majd eljárni. Ez nulla vagy kevesebb változást eredményez a tagállamok számára. Nem kérjük a tagállamokat arra, hogy változtassák meg az irányítást. Létezik az Ajax, a szemtőképes rendszer, de továbbra is működni fognak. közvetlenül nem kell EU szabályokat alkalmazni a gazdálkodókra, tehát nem lesz már kapcsolat az EU szabályok, illetve a, a kedvezményezetek között, hiszen ott majd a tagállamok fognak ezzel foglalkozni. Ezen változások miatt kevesebb lesz a megfelelési audit és a bizottság részéről, hiszen kevesebb EU szabályt kell megvizsgálni, tehát nem kell már ott lennünk a helyszínen, úgy, mint a múltban, kevesebbé, kevesebbet leszünk a helyszínen, és a tanúsítványozó hatóságot fogjuk auditálni az egységes audit eljárásoknak megfelelően. A megfelelési eljárás elnőzése csak súlyos hiányosságok alapján fog megtörténni, akkor, hogyha az irányítási rendszerben súlyos hibákat látunk. Ezáltal kevesebb pénzügyi korrekcióra lesz majd szükség, ahogy ezt a pénzügyi eh, nyilatkozatban is lefektettük, és kevesebb eh, eh, a cselekvési terve lesz szükség, hogy ezeket a megfelelési hibákat orvosoljuk. Még egy diám van. Rátérek a következő fázisra, hogyha eredményeket akarunk, akkor egyetemű monitorozásra van szükség. Ehhez indikátorokra van szükség és jelentésekre. Amit javaslunk az az, hogy legyenek közös indikátorok a közös célkötőzések mérésére, de ezek a lehető legegyszerűbbek. Először is csak azokat az indikátorokat ha tartottuk meg, amelyek tényleg fontosak és a korábban kevésbé hasznos indikátorokat, ezeket megszüntettük. Ezáltal csökkentjük az indikátorok számát szinte a felére, másrészt a gazdálkodók esetében nem lesznek új adatigények, nem kell új adatokat nyújtaniuk, nem kell plusz információt beadniuk csak azért, mert új közös indikátori rendszerünk van. Az új technológiák alkalmazása nem csak abban segít, hogy felmérjük a politikát, hanem abban is, hogy egyszerűsítsük az alkalmazást és az ellenőrzést. Rengeteg jelentés van most a kap különböző részében, most már csak egy jelentés lesz, ez a teljesítményjelentés. És ez is a megfelelőséget biztosítja mindent egybe vettünk egy egyetlen jelentésbe. És természetesen az új technológia alkalmazása ezt megkönnyíti, az elektronikus adatcsere által könnyebb lesz ezeket az információkat begyűjteni és ellenőrizni. Tehát egy újfajta partneri kapcsolatot keresünk, a bizottságtól a tagállamra hárítjuk a felelősséget, nem csak ez történik, igazi egyszerűsítési lehetőség van. Itt ez csak akkor lehet működőképes, hogyha mindenki az egyszerűsítésre koncentrál. El kell kerülnünk a túlteljesítés csábrítását. Nagyon óvatosan egy kell dolgoznunk a tagállamokkal ezen. Ha szeretnénk egy megfelelő jogi keretet létrehozni, ahol vannak megfelelő súlyok és ellenfélek, ellenfélkek, akkor meg kell felelnünk a tagállamok igényeinek, és mivel együtt kell működnünk, hadd emlékeztessek arra, hogy önöknek is van ebben szerepe, hogy egyszerűsítsük a kapot. Nagyon fontos, hogy gondoljanak arra, hogy az egész jogatási folyamatban egyszerűsíteni kell. Eddig nagyon sikeres volt az együttműködésünk, amikor az Omnibus rendeletről tárgyaltunk, és remélem, hogy ezen esetben, ezen reformcsomag esetében is az így lesz. Társ jogalkotóként önöknek felelőssége van abban a tanácsal együtt, hogy a kapott a lehető legegyszerűbbé tegyék, hogyha önök sikeresek ebben, akkor a választóik ezt nagyon meg fogják köszönni önöknek, és remélem, hogy sikeresen együttműködhetünk abban, hogy az együttöntési eljárást segítsük. Kicsit sokat beszéltem, de szerettem eh, volna mindent megosztani önökkel. A, biztos a tanácsban, júliusban is eh, beszámolt erről. Neki kellett volna jönnie ma, de sajnos nem tudott ma itt lenni, és ezt engem kért meg, hogy eh, erről beszámolják, de remélem, hogy sikerült a megfelelő üzeneteket átadnom. Bardzo dziękujemy. Nagyon-nagyon köszönjük. Kicsit hosszú volt az igazgató úr előadása, de fontos volt, hogy az üzeneteket megkapjuk, de remélem, hogy tudják, hogy korlátoznom kell a felszorolási időt, mert rengeteg napirendi pontunk van, mint kérem csak kérdéseket tegyenek fel, a lehető legrövidebben Desz úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a eh, Dumitru úrnak is eh, a bizottság jelentésének bemutatását. Tetszenek a szavak, de nem hiszek ebben. 28 éve vagyok már képviselő, 28 éve a bürokrácia leépítéséről, egyszerűsítéséről hallok, de minden egyes reformmal még több lett a bürokrácia. A legutóbbi reform esetében a bizottságnak elmondtuk azt, hogy nagyon öm, öm, komplex ez, a számvőszék is azt mondta, hogy 15%-kal nő a bürokrácia, a bizottság nem akarta elfogadni a parlament javaslatait. Hogyha az ön javaslatai ennyire egyszerűstenek, akkor meg tudja nekem ígérni, hogy a DJ Agri esetében megfelezik a személyzetet. Ha ez nem történik meg, akkor nem hiszem, hogy ez egyszerűbb lesz. A korábbi periódusban a delegált jogi aktusokról beszéltünk, és a bizottság volt pontosan az, aki ezt rendkívül komplexét tette. Nem hiszek abban, hogy most tényleg itt egyszerűsítenének. Sí, grazie. <clears throat> Presidente. Köszönöm, Tisztelt elnök úr, köszönet az előadónak is, hiszen rendkívül részletesen magyarázott mindent, nagyra értékeltem ezt. El kell mondanom, hogy azért azok a kétségek, amelyekkel rendelkeztem, továbbra is megmaradtak, ami az egyszerűsítést illeti továbbra is együttműködünk majd abban, hogy segítsük ezt a folyamatot. Azonban ami az újra nemzeti körbe adását illeti a kapnak, amely nyilván az Európai Parlament, amely eddig ki volt zárva ebből a folyamatból, hozzáad majd a helyi szinteken való megoldásokhoz. Köszönöm szépen! Ja, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Allerdings bleiben nach diesen Ausführungen. Köszönöm szépen. Nos, bennem több kérdés merült föl, önt végighallgatva, mint amennyi kérdésre választ kaptam. Egyáltalán nem lesz egyszerű ezt az egyszerűsítést végrehajtani a gazdálkodók kedvéért. Nem lesznek ellenőrzések a gazdáknál? Ez az egyik kérdés, amit még mindig nem látunk tisztán mi van a beszámolási kötelezettségekkel a tagállamok részéről, és kik fogják a büntetéseket végrehajtani. E, gondolom számára szeretném majd tudná, hogy hova megy a lóvé. Tehát úgy gondolom, hogy nehéz lesz bármiféle egyszerűsítést végrehajtani. Ezek a legfontosabb ügyek, amelyek eszembe jutottak. Nyilván lesz majd árnyékjelentéstevői ülés a bizottsága jövő héten. Köszönöm ezt a beszámolót. Csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokat hallottunk már a kap és a szubszidiaritás kérdésében az egyszerűsítésről. Ami a büntetéseket és a szankciókat illeti a gazdák számára. Én, mint gazda, Egyáltalán nem hiszek a kap egyszerűsítésében, mert gyakorlatilag itt egy gázkamráról van szó, amit be akarnak vezetni. Végül pedig, ami a szubszidiaritás támogatását illeti a mezőgazdasági politika kifizetései terén, mi a helyzet a küszöbértékekről, a minimális küszöbértékekről? Ezt a tagállamok segítik, és 15 ezer euró a plafonérték két évente. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję za ten... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm igazgató úrnak ezt a valóban kimerítő beszámolót, de ahogy ezt képviselő is mondta, és igaza is volt, hogy a gazdálkodók kétlik, hogy bármiféle konkrét egyszerűsítésre valóban sor fogja kerülni. Meg tudnám mondani nekünk most, hogy mik a fajlagos rezsiköltségek e pillanatban a bürokrácia tekintetében, és számításaik szerint milyen mértékben csökkenti ezt az előre tervezett, előre vetített egyszerűsítés. Ez lenne a legérdekesebb számunkra talán. która trapi Polskę és persze egy másik kérdés is van, egy másik probléma a lengyel gazdálkodók számára, nevezetesen az az igazságtalan és indokolatlan különbség, ami a különböző tagállamok között létezik a közvetlen kifizetések mértékében. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönet mondani a felszólalásáért. Nagyon sok részlet van amelyek kapcsolatban véleményem alakult ki. Az egyik kérdés a entitlementekre vonatkozott, a fizeti, fizetési jogosultságokra, amelyek ugye a területhez kapcsolódnak, és szeretném, valóban ez egy nagyon bonyolult rendszer, de mi, az a, mi a konkrét választás, változás, amiről beszélt? hiszen a kifizetési jogok, entitlementeknek a rendszere ugyanúgy működik majd tovább, ahogy eddig, vagy pedig eh, egy új rendszert kell létrehozni, új elosztási rendel. Ez a eh, konkrét kérdésem, amit szere, amire szeretnék választ kapni. Másrészt a fiatalok kérdése, a fiatalok támogatása eddig eh, nem volt képes működni és jó lenne, hogyha ezt így tisztelesítene. Végül ennek az alapnak az elkülönítése milyen hasznot fog hozni. Köszönöm szépen az előadást, és nagyon érdekes volt. Úgy gondolom, hogy akár át is vehetné, hogy a Hogan biztos úr szerepét nem venné észre senki a cserét. Nos, hogyha az egyes pillér rendszerét újra nacionalizáljuk, tehát a tagállamok hatáskörébe utaljuk, akkor ugye ennek már látjuk nyomát, de, de továbbra is kérdés, hogy a problémáért ki lesz felelős. Hogyha a gazdálkodók nem elégedettek a programokkal, akkor ugye e, mindig azt mondják a kormányok, hogy Európa követelte ezt meg tőlünk, fölteszik a kezéket, és azt mondják, hogy sajnos ugyanakkor az EU mindig azt mondja, hogyha neki panaszkodnak, hogy ez a tagállam döntése volt, így soha, senki, soha semminek nincs felelőse. Lesz-e Európai Uniós szinten egy döntéshozó, egy döntőbírói szervezet, egy arbitrátor, mert enélkül a gyerekek mindig hol anyához, hol apához futnak a panasztal Elnök Bogovics úrnak adom meg a szót. Hvala. Zame bo ta politika uspešna takrat, ko bo bolj... Köszönöm szépen. Ez a politika csak akkor lehet sikeres, hogyha ez barátságos lesz a gazdálkodókkal szemben, hogyha a gazdálkodók nem fognak majd félni a reformintézkedésektől. az, hogyha műholdakat alkalmazunk, kevesebb lesz az ellenőrzés, nem tudom, ez egy jó irányba halad. Nagyon is fontos a szubszidaritás, a kapnak figyelembe kell vennie az egyes tagállamok sajátosságát, a természet különböző Európában, ami aggaszt, az engem az környezeti intézkedések. teljesítményi indikátorokat kell mérni a biodiverzitásnál. Ezek a környezeti indikátorok nehezen mérhetőek, évente különbözőek, nem szabad túlságosan mélyre menni ezen indikátorok esetében. A stratégiai tervnél remélem, hogy ez a terv nem lesz túlságosan bonyolult. Úgy, mint a kohéziós politikában a partnerségi megállapodásnak megszakítja a felszólalót az eh, Elnök. Ja, danke, Herr Dorfman úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy alapvetően itt az ideje annak, hogy beszéljünk az egyszerűsítésről. Tudjuk, hogy az agrárpolitika rendkívül bonyolult, és szerintem minden intézkedés üdvözlendő, amely arról szól, hogy ezt a politikát egyszerűsítsük és tehát reménykedni kell ebben. Van egy-két kérdésem, pontosan azt a kérdést fel is tették már a nemzeti stratégia tervek elképzelése, hogyha például Olaszországot vesztjük az én hazámat, akkor van itt egy nemzeti terv, viszont Szicíliában vagy Észak-Olaszországban más ennek a végrehajtása. Ezeket a kérdéseket csak helyileg lehet megoldani, tehát lehet, hogy ez az egész terv még több bürokráciát fog eredményezni. Az indikátorok kérdése. Egyértelmű ez nekem, amit én nem értek, és ezt nem látom a javaslatban sem, hogy hogyan tudjuk majd a területeket mérni, és mi történik akkor, hogyha az indikátorokat nem érték el. Tehát mit történik akkor, hogyha nincsenek elérve, nem sikerül elérni a célokat. Buda képviselő. De mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, igazgató úr az előadását. Kedves kollégáim, mindannyian az egyszerűsítésre törekszünk, és ez a bemutató, ez a, be, ez az előadás csak eh, aláhúzza az, hogy valóban konkrét lépésre kerül sor eh, az egyszerűsítés irányába. A fiatalok, fiatal gazdálkodóknál 10 feltétel volt, most már csak 4 van, máshol 13 helyen 4 kritérium van. Ezek egyszerűsítő lépések. Ugyanakkor igazgató úr, attól tartok, hogy eh, többször használta azt a kifejezést, hogy a tagállamoknak lehetősége lesz arra, hogy nem csak Romániára hivatkozom, de az emberek mindig azon gondolkoznak, hogy vajon a brüsszeli hatóságok mit csinálnak tulajdonképpen. Mert a tagállami szinten kellene megvalósítani ezeket a lehetőségeket, anélkül, hogy a tagállamok meg tudnák fölöslegesen kombinálni, bonyolítani a gazdálkodók életét. Hiszen a tagállam, lehet, hogy EU szinten két feltétel van, de a tagállami szinten húsz. Köszönöm szépen. Valóban nagyon sok kérdés merül fel. És milyen fajta egyszerűsítés lesz ez? Ha mindent a tagállamokra hagynak, és hogyha még több feltétel jön létre, akkor a gazdálkodók élete még bonyolultabb lesz. Azt is elmondta, hogy a rendszer nem fog változni, és hogyha az ünnökségek megtartják a tevékenységüket, akkor sokkal több követelmény lesz a különböző ünnökséggel szemben. Egyetetek Desz úrral, hogy amikor itt na, egyszerűsítésről beszélünk, akkor a főigazgatóságon dolgozók számát is csökkenteni kellene, és 50%-kal csökkenteni kellene a tagállami személyzet arányát is. Akkor lehetne egyszerűsítésről beszélni. Az indikátorokról le kell mondanunk, úgy tűnik, hogy a bizottság igazából magának akarja leegyszerűsíteni a munkát. Schreier asszony a gazdálkodók gazdálkodni akarnak, és hogyha megnézzük Hollandiát, itt vagyok ön előtt, Hollandiát, ha megnézzük, mindig azt mondják, hogy mi csak gazdálkodni akarunk. Sokkal több nemzetesítésre van szó, azt mondja. Főként az öko ökológiai gazdálkodást támogatják, a kevesebb antibiotikum alkalmazást alkalmazzák. Hogyan, hogyan tudjuk mindezt tehát megoldani? És a legfontosabb a pénz kérdéseit. Nekov képviselő. Благодаря, господин председател. Благодаря за подробната информация. Köszönöm szépen a részletes beszámolót. Ilyen jó eladást régóta nem hallottunk. Hogy gondolják azt, hogy a közös agrárpolitika egyszerűsítésével a jövőben eh, segíteni tudnak a nemzedékek közötti megújulás eh, tekintetében, hogy több fiatal E, gazdálkodó foglalkozzon inkább a biológiai diversifikációval, és nem annyira monokultúrával. Van a különbség a kis és középvállalkozások finanszírozása között és a nagy, gazdák, nagy gazdaságok e, támogatása között a föld koncentrációs kérdésre utalok ezzel, és hogyha a fiatalok esetében nem e, oldjuk meg ezeket a politikai egyszerűsítéseket, akkor nem lesz gazdagabb mezőgazdaság nem lesz az emberekhez közelebbi mezőgazdaság, nem lesznek... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet az igazgatónak a nagyon világos előadásáért. Ezt a témát nem lenne szabad átpolitizálni. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak össze kell dugni a fejünket, és meg kell próbálni talán a legjobb megoldást. A gazdálkodóink és a tagállamok is azt várják tőlünk, hogy segítsünk nekik, és európai parlamenti képviselőként nekünk támogatnunk kell a, a párbeszédet a bizottságot, és a lehető legjobb megoldásokat kell megtalálnunk a jövő céljára, a közös agrárpolitika jövője szempontjából. Úgyhogy örömmel várjuk, hogy ez az egysérítés, amiről beszélt, ez valóban megvalósul a jövőben. Én Horvátországban egy olyan bizottságnak a tagja vagyok, amely a legtehetségesebb fiatal gazdálkodók kiválasztásában vesz részt. Ennek ellenére nem pontosan értem azt az intézkedést, amelyről beszélt, és amely a lehető nagyobb, ugye, ugye legutóbb egy öt éves határidőről volt szó, ez volt az, az időszak, amelyen belül a fiatal gazdálkodónak fel kell használnia a támogatást. Ez, ezt most törlik, vagy ezt módosítani fogják? Nem értettem pontosan. Köszönöm szépen az előadást. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottságnak mikor volt ez a heuréka pillanata, amikor rájött, hogy túlságosan bürokratikus, mert a legutóbbi eh, eh, vita alkalmával Keményeket kellett csatáznom azért, hogy, eh, hogy a környezetbarátabb a válaszra kapcsolatos rendelkezések valóban egyszerűsítést hozzanak, a bizottság pedig akkor ragaszkodott a bonyolultsághoz, az adminisztrációhoz. Nos, mi lesz a biztosíték arra, hogy a tagállamok nem csak egy új réteget építenek a tagállamokban már eddig is bonyolult rendszer fölé. Kétségtelen, hogy nagyon sok fiatal gazdálkodó vesztett el a vállalkozási lehetőségét az EU-s megszorítások miatt. Az EU-s administratív terhek miatt. És végül, ami az entitlementeket, a kifizetési jogosultságokat illeti, ez egy bonyolult, rend, bonyolult rendszer. Miért nem akarnak a tagállamok egy működőképesebb rendszert? Kíváncsi vagyok erre. Merci. Ma question est... Köszönöm. A kérdésem nagyon egyszerű. Ezzel az új rendszerrel hogyan garantálják nekünk, hogy egy A ország gazdáinak megszorításai ugyanazok, mint egy C ország gazdájának. Az Európai Unió unió. Közösnek kell maradnia a mezőgazdasági politikának. Hogyan garantálják az egyensúlyt a különböző ö, gazdák között az Európai Unió különböző országaiban? Mi listę zgłoszeń. E, panie dyrektorze, prosimy o krótką odpowiedź. Nasz igazgató úr, nagyra becsülnénk, ha röviden válaszolna az elhangzott kérdésekre. Ha úgy gondolja, hogy bizonyos kérdésekre inkább írásban válaszolna, akkor természetesen elfogadjuk, és képviselők is elfogadják, hogy e-mailben kapnak választ, hiszen nyilvánvaló, hogy kimerítő válasz most nem tud adni idő hiányában. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Először is tudomásul veszem, hogy mindannyian támogatják az egyszerűsítést, ami nagyon bátorító, és nyilván nagyon szkeptikusak, hogy tényleg meg akarjuk-e mi tenni, de hát elmondhatom, hogy elszántak vagyunk, hogy egyszerűsítsünk, és együtt akarunk működni nekkel. Természetesen nagyon sok kérdés fog fölmerülni az a kapcsolatban, hogy mit akarunk csinálni. E, ennek megfelelően már elkezdtük megszervezni a technikai szakmai találkozókat e, az asszisztensekkel, a e, kapcsolattartókkal, és az önök kérdéseinek nagy részét tisztázni ezt tudjuk ezen ülések alkalmával. Röviden végig tudok menni néhány kérdésen, és megpróbálok választ adni, de természetesen ö, szívesen válaszolom konkrétabb kérdésekre is, hogyha például megnézik az entitlements kifizetési jogosultságok kérdését, a tagállamok már most is megoldhatják az, hogy egyszerű rendszert alkalmaznak meg, az, hogy miért ragaszkodnak egy bonyolultabb rendszerhez, ennek tagállami okai vannak. Vannak olyan rendszerek, amelyek amelyeket kedvenek a gazdák, és vannak olyanok, amelyeket nem annyira. Nyilván a gazdálkodók ennek van egy ilyen része, aki sok jogosult, sok támogatást kap, és hogyha változik ez a rendszer, akkor ez megváltozik. Tehát vannak politikai összefüggések, vannak helyi különbségek, de amit mi javaslunk a sokkal egyszerűbb rendszer, és ha a tagállamok akarják, akkor átállhatnak az egyszerű rendszerre. Ez mindenkinek az életét egyszerűsítené. Persze bele lehet menni a részletekbe, hogyha egy tagállam uh, fenn akar tartani ezt a rendszert, akkor mit kell ők erről is lehet beszélni. Nos, uh, félelmek hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy visszanacionalizáljuk, a tagállamok szintjére visszük a programot, és ettől között nem lesz azonos bánásmód a tagállamok között a gazdálkodók szempontjából. Nos, mi szeretnénk, hogyha a közös agrár, agrárpolitika valóban közös maradna, ezek a szabályok mindenkire vonatkozni fognak, és ezeknek a szabályoknak az alkalmazását ellenőrizni fogjuk nagyon nagy odafigyeléssel és a tisztességtelen verseny kiszűrésével. Az összes ilyen program, amelyet a tagállamok a kapon keresztül meg eh, eh, terveznek, végrehajtanak, azt a WTO szabályok keretein belül is le kell ellenőrizni. Ugyanígy ellenőrizni fogjuk azt, hogy a tagállamok javaslata, amelyeket a tervekben eh, foglalnak, azok az alapszabályoknak megfelelnek, hiszen az alapszabályokat továbbra is meghatározok meg, pedig ezeket továbbra is EU-s szinten határozok meg. Tehát például, hogyha a továbbfejlesztett feltételességeket említem, akkor ugye ott van egy csomó szabály, ami közös, de ezek alkalmazhatóak, hozzáigazíthatóak a helyi viszonyokhoz. Alapvetően azonban mindegyik, mindegyiknek ugyanez a célja, ugyanez a kon- konkrét célja, és közös monitoring és értékelési rendszerünk van tehát gondoskodni fogunk arról, hogy ezeket a szabályokat mindenki betartja. Természetesen több felelősséget fog kapni a tagállam, mint korábban, erről szól a javaslat, azonban nem engedjük azt, hogy a tagállam azt csinálja, amit akar, hiszen továbbra is garantálni szeretnék az Európai Uniós költségvetés pénzügyi érdekeinek védelmét. Tehát amikor az auditálása eh, kapcsolatos bizottsági hozzáállásról beszélünk. Nos, egy évvel ezelőtt a eh, volt biztos Simkalász vezetésével egyeztetésre került sor a eh, legmagasabb szinten, és fölmerült a kérdés, hogy miért végez a bizottság egyszerre rendszer auditot, és utána bizonylatszintű auditot is. Amikor az egyik, ha jól sikerül, akkor, akkor másikra nincs szükség, hogyha igazoltuk, hogy az rendszer szinten minden működik, akkor fölösleges bizonylati szinten ellenőrizni, hiszen az azt jelenti, hogy nem hittük el a rendszer szintű auditnak az eredményét. Ettől függetlenül, ha hiányosságokat találunk a rendszerben, akkor továbbra is meg fogjuk nézni, a tagállamok megteszik el megfelelő javító intézkedéseket. Fölmerült a kérdés, hogy mi van a tagállamokkal, amelyek nem ö, teljesítik az elvárásokat E, nos, a horizontális rendeletben egész e, sor intézkedés van, amely rendelkezésünkre áll a folyamat e, során annak érdekében, hogy elkerüljük, megelőzzük azt a helyzetet, hogy egy tagállam ne teljesítse az elvárásokat. Utána vannak persze javító intézkedések, és akár a fizetés, kifizetések felfüggesztésére is sor kerülhet, tehát vannak komolyabb eszközeink is az EU-s költségvetési pénzügyi érdekeinek megvédése érdekében. Természetesen sok más kérdés is van, és ezekre szívesen válaszolok is hogyha ezeket eljutatják az Európai Bizottsághoz, akkor természetesen e-mailben vagy bármely más módon akár szakmai találkozó keretein belül szívesen megválaszolom ezeket a kérdéseket is. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich zur Geschäftsordnung gemeldet. Es kann nicht sein, dass... Ügyrendi kérdés, eh, elnök úr. A bizottság eh, egy órát beszélt, mi egy negyed órát kaptunk. Úgy gondolom, hogy ez így nincs rendben. Szeretném felhívni önt arra, hogy a képviselőknek is ugyanannyi időt kell biztosítani, amit a bizottságnak. w następnej kadencji. A következő mandátum során ez így lesz majd. Przepraszam. Elnézést kérek, mondja az elnök a tréfa miatt. Tehát térjünk rá a, tizen, bocsánat, a második napi rendi kérdésre, Eh, Asszály Svédországtól Portugáliáig, kánikula, olyan kánikula, amely bizony kihatott a mezőgazdasági termelésre is, a gazdálkodók jövedelmére, ami azt jelenti, hogy eh, nem lesz takarmány kellő mennyiségben az időben, eh, az idén. Tudjuk, hogy az jólétnek kérdések ezzel e, problémásá válnak, és Mihálynak megadom a szót ebben a témában is, de nem olyan hosszú időre, mint az előbb, 15 perc. Köszönöm szépen, igyekszek rövid lenni. Először is köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy bemutassam a helyzetet, és hogy milyen intézkedéseket hozott a bizottság a tagállamokkal együtt a rettenetesen nehéz eh, nyári helyzet kezelésére. Röviden elmondanám, hogy mi történik Európában eh, időjárási szempontból, és hogy hatott ez ki eh, elsősorban az élelmiszer előállításra és a terményekre a mezőgazdaságban. Elmondám, hogy mit tettünk eddig, és mit kell még tennünk, hogyha a helyzet nem javul. A, ezekre a térképekre fogok hivatkozni, amelyeket a, a kivetítőn látnak. Szélsőséges időjárási körülményeket tapasztaltunk az idén. Hőhullámok érték el Európa nagy részét, ugyanakkor Európa más részein ö, ö, rettenetesen nagy esők voltak, ö, olyan helyeken, ahol korábban asszály volt, és asszályok voltak olyan helyeken, ahol korábban nagy esők voltak tehát Európa nagy részén eh, asszályos problémákról eh, kellett beszélnünk. Említettem a hőhullámokat, ez történt a júliusban és augusztusban, augusztus 20-áig. Európa nagy, sok részén, különösen Közép- és Észak-Európában olyan eh, tartós hőhullámra került sor, ahol 6-8 fokkal melegebb volt az időjárás, mint szokásosan. Ez kombinálódott azzal, hogy kevesebb volt az eső, vagy akár egyáltalán nem volt eső. Itt látható, hogy hol voltak a szájos területek Európában. Ezek tartós asszályos helyzetet jelentenek. Mi volt ennek az eredménye? Először is a legelők esetében, a takarmány rendelkezés állása esetében Eh, és ez természetesen a téli takarmányozásra szükséges eh, eh, takarmányt jelenti. Másrészt azt látjuk, hogy a teljes gabona aratás, betakarítás 7-es százalékkal alacsonyabb, mint az 5 éves átlag. Tulajdonképpen 2012 óta nem volt ilyen alacsony a, az előre látható kabona hozam a korábbi 5 éves átlaghoz képest. A leginkább érintett gabona az a húza volt, amely 13 millió tonnával csökkenő trendet mutat ami az ápát illeti, eh, hasonlóak, eh, ugyanez a területen eh, van az a probléma is, hasonló az a két kultúra egymáshoz. A kukorica esetében egy kicsit vegyesebb a kép. Európa közép és keleti, illetve a déli részében jó volt a, jók voltak a viszonyok, északra viszont nem. hogy hat ez ki az árakra. A takarmánybúza esetében májustól augusztusig 14%-ra emelkedett az árszínvonalam, árszínvonal Magyarországban, 13%-kal Franciaországban, ami a malmi búzát illeti, ott ugyancsak 18, illetve 20 százalékos áremelkedésre került sor, ez kompenzálta a gazdálkodókat az alacsony hozam miatti ár kiesése miatt, tehát a, a, az hozam kiesés miatti veszteségeket kárpótolta ugyan, de a fogyasztói árakat megemelte. A bizottság gyorsan reagált, Figyelemmel kísértük ezt a helyzetet május elejétől kezdve, folyamatosan kapcsolatban voltunk a tagállamokkal minden szinten, a bizottság és a minisztériumok között, szakértők között, szolgálatok között, és igyekeztünk a problémával megküzdeni. Először is emlékeztettünk, emlékeztettük a tagállamokat arra, hogy milyen eszközök vannak a kezünkben, sok mindent tisztáztunk, sok vita folyt, sok egyeztetés folyt, beszéltünk a vidékfejlesztési eszközök alkalmazásával, a környezetbarátabbá válaszra vonatkozó greening rendelkezések és eszközök eh, is témát jelentettek. Ugye eh, van, vannak ugron tartott területek eh, a greening szellemében, amelyeken kivételesen derogációs rendszerben lehetővé tettük a, a, a takarmánytermesztést. De további derogációkra is sor került a tagállamoknak, lehetősége volt akár 80%-os állami segélyt is biztosítani az asszály károsultaknak. A de minimis támogatást is alkalmazhatták Eh, gazdaságonként 15 ezer euró mértékéig. Ami a vidékfejlesztést illeti, eh, ennek az intézkedésnek a teljes eh, forrás bázisát fel lehetett használni, akár 100%-os állami támogatás mellett a termelési potenciál helyreállítása érdekében lehetőséget ad ez a rendszer arra, hogy a potenciális büntetéseket ne alkalmazzák, hiszen a rendkívüli helyzet miatt nem tudták teljesíteni a gazdák az elvárásokat. És természetesen, hogyha a tagállamnak azonnal szüksége van arra, hogy a helyzethez alkalmazza a regionális vidékfejlesztési programját, akkor ezt a módosítást gyorsan lehetővé tettük ilyen kivételes helyzetekben ugye ilyenkor ugye van egy új szabály, mi szerint a módosítás nem akkor lép életbe, amikor benyújtotta az állam a módosítási javaslatot, vagy tervet, vagy rendszert, hanem az asszály, vagy a rendkívüli helyzet jelentkezésének pillanatától beszéltünk a tagállamokkal az ugaron hagyott, parlagon hagyott eh, területeken eh, a biodiverzitási alapelvek eh, derogációs könnyítésével az extra takarmánytermelést mint lehetőségéről, illetve a téli mm, betakarítású terményekre való átállásról, Ugye, amikor egyszerűsítésről beszélünk, akkor már is látják, hogy ez miért bonyolult önmagában, mindig a, a döntések módosításáról van szó. Ezen kívül ugye a Viszmajor helyzet is itt van, a Viszmajor eszköz is itt van, hiszen a Viszmajorra hivatkozással a tagállamok egyszerűsíthetik a saját rendszerüket, hogyha Viszmajor esetén a gazdálkodók nem tartják be a kötelezettségeiket, akkor nem büntethetőek pontosan a Viszmajor helyzet miatt. Ma kerül sorára vitára, amelynek eredményeként szeptember közepéig újabb derogációkat fogunk majd elfogadni, amelyek a tagállamok rendelkezésre fognak állni. A közvetlen támogatások keretében az 50 százalékról, 70%-ra, illetve 70%-ra, 85%-ra eh, emelhető az, az összeg, amelyet eh, előre ki lehet fizetni készpénzben a gazdálkodóknak. Eh, a tagállamok közül 17 olyan tagállam van, amely magasabb előlegeket és korábban kifizetett előlegeket kértek. Eh, ennek az első két eh, derogációnak a közös eh, alkalmazását kérte 14 tagállam. Hogyha a többi tagállam ma ugyancsak kéri ezeket, akkor ezt is bele fogjuk foglalni a bizottsági javaslatba, és ezt fogjuk elfogadni a bizottsági döntésben. Közben kérjük a tagállamokat, hogy hónapig számoljanak be a jelenlegi helyzetről, és vizsgáljuk át, hogy van-e szükség további intézkedésekre, avagy nem, illetve adott esetben elegendőek azok az intézkedések, amelyeket eddig meghoznak. Köszönöm szépen. Nagyon sokan kértek szót. Egy perc mindenkinek, és a jelentkezés sorrendjében haladunk. Bejc képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Bizottság ebben az esetben nagyon gyorsan és hatékonyan cselekedett, és így az európai gazdálkodók nevében ezt meg is köszönöm. De itt igazából csak a szimptomákat küzdjük le. Igazából ami érdekes az az, hogy hogyan tudjuk a jövőben a klímaváltozás hatását a mezőgazdaságra csökkenteni. Milyen fajta e, elővigyázatosságot tudunk létrehozni, és hogyan közödik ez már a jövőbeli támogatásokban. Mi lesz majd a talaj humusztartalmának növekedésével, a humusz humusz területek sokkal jobban ellenállnak a nagyobb esőzésnek. Látjuk-e azt, hogy gond van a talajsűrűséggel, hiszen elég és egyre nagyobb gépekkel megyünk egyre kisebb területekre, lehet, hogy inkább kisebb területekre lenne szükség, kisebb gépekre lenne szükség. Mi a helyzet az új rendszerekkel? Mi a helyzet az új szélvédelmi rendszerekkel? Mi lesz a vegyes kultúrákkal? Hogyan tudunk megváltoztatni a mezőgazdaságunkban? Szerintem ezeket a kérdéseket is tisztázni kell. Merci, Monsieur le Président. Merci. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy a napi rendre tűzték ezt a kérdést. Igazgató úr, a kapcsolat az előző eladásához számomra uh, sugárút. Uh, elmagyarázta nekünk néhány perccel ezelőtt, hogy a műhold segítségével mindent tudhatunk, hogy kevésbé ellenőrizzünk. Most meg azt mondják nekünk, hogy azonban az intézkedések beindításához várni kell a tagállamoknak. Pedig az egyszerűsítéshez a műholdak által biztosított ismeretek uh, ö, miatt miért nem tud mindent már a bizottság? Kétféle intézkedés van. Táplálnunk kell az állatokat mindennel, amink van. Tehát tudnunk kell őket legeltetni, stb. stb. Vannak olyan gazdák, akik nem várták meg a döntést, és azonnal beindították a folyamatot, azok, akik viszont tiszteletbe tartják a, ezeket a korlátokat, azok végül is büntetve érzik magukat de meg kell tanulnunk azt, hogy azonnal lépjünk, ne várjuk meg a több tonna papírgyártást, főleg mivel a műholdak alapján megvan minden adat. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én hasonlóképpen szeretnék szólni, mint a kollégám. Azt gondolom, hogy bebizonyítottuk, hogy végül is a gazda az első áldozata az éghajlatváltozásnak, Úgyhogy egy kicsit döbbenten látom, hogy előadásában, az előző előadásában, amikor a kettős gazdasági és környezetvédelmi teljesítményről beszélt. Köszönöm. Ropé úr, köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon bonyolult a helyzet Litvániában. Tavaly esőzések voltak, és felével kisebb volt a termés, most asszályban, és ennek is lesznek hatásai. Van egy kérdésem. A felvásárlók nem akarnak kompromisszumokat kötni, vannak szerződéses kötelezettségek, hogy bizonyos fajta mennyiséget kell leszállítani, viszont a hozam sokkal kisebb lesz, itt Viszmajor intézkedés, és lehet az, hogy a felvásárlók ne büntessék a gazdálkodókat? väga ehmatavat aastat ja mi ei karvatta, arvata, et hát kas need hát ehmatavat aastat ka jäävad, kas need äärmused. köszönöm. Az idei év tényleg meglepő volt, és ez megijesztett minket, mert nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre vagy két év múlva. Nagyon sok gazda már szkeptikussá vált az éghajlatváltozás miatt. Azok az intézkedések, amelyekről beszélünk és amelyeket bevezettünk, rendkívül fontosak. És hogyha az új mezőgazdasági politikára gondolunk, akkor nem szabad elfeledkeznünk a kockázatkezelésről sem, hogy mit teszünk a jövőben, ha hasonló helyzet áll elő, mint az idén. Talán nem kell az Európai Bizottsághoz fordulni a jövőben majd. Egyértelmű, hogy mindig lesznek olyan gazdák és tagállamok, akik bármilyen körülmények között képesek ellátni a munkájukat. Ezért tényleg tanácsra van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy a rendkívüli körülmények között nagyon nehéz helyzetben mi a teendő. Ez az egyik olyan téma, amelyről beszélnünk kell majd az új kapcsolán. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Desz kollega, köszönöm elnök úr. Én is uh, szeretnék arról beszélni, hogy az asszály nagyon különböző még legelőnként is lehet asszály, van, ahol nagyon jó a hozam, például a kukorica esetében, és néhány kilométerrel messzebb 15%-a kevesebb a hozzám. Nagyon fontos az, hogy valami történjen a tagállamokban. Ha jól tudom, a bizottság elutasított egy német javaslatot, ezzel kapcsolatban. Itt valamit tennék kell. A Hogan biztosnak mondanám, hogy Németországban 100 ezer hektáron e, építenek e, olajnövényeket, ez tönkreteszi a talajt, tehát nagyon fontos az, hogy foglalkozunk ezzel, meg ami az asszályt illeti, az anyám ma lett 95 éves, és ő is elmondta, hogy tényleg korábban nem tapasztalt ilyet, hogy ennyire nem lett volna eső. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tagállami szinten is léteznek természetesen források, van lehetőség derogációkra, a, például a diversifikációra vonatkozó szabályok alól akár pénzügyi támogatás is van a száj esetén, e, még egyszer mondom, tagállami szinten. Ebben a bizottságban sokat beszélünk e, a környezetvédelemről és a e, fenntartatóságról, ez nagyon jó is van, de jó lenne, hogyha az elsivatagosodással is foglalkoznánk, amely különleges módon érinti Európa déli részét. Az új kap reformnak azonban sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyeznie a sivatagosodásra. Ezt nem lehet szubszidiáris kérdésnek tekinteni, hiszen együtt lehet csak nagyobb közösségi támogatással lépni ezen jelenség tekintetében. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak is, mert Hollandiából megvizsgálva azt látom, hogy a bizottság időben lépett fel jó intézkedésekkel, és a kéréseinket is megvalósították. Viszont katasztrofával állunk szembe, rossz az alma, a kukorica termés, gondban vannak a tejtermelők. És akkor mi nem is beszéltünk az intenzív állattartásról, a drága takarmányról azt hallom az importoroktól, hogy Brazíliából és Amerikából is kevés takarmány elkezik. Kevés az idő ma erre a témára. Úgy gondolom, hogy Európában nincsen egységes játéktér, erről is beszélni kell. Közösen kell ezt megoldani Európában. De mi? Müller asszony, az asszály sajnálatos módon különböző Európában, és vannak olyan gazdálkodói jelentések is, amelyek drasztikusak, le kell ölni állataikat, a vágóhidak túlterheltek, tehát elég extrém esetekkel találkozhatunk. Mégis felmerül a kérdés számomra, én meg vagyok arról győződve, hogy a bizottság jól cselekedett, és minden lehetőséget kiaknázott, viszont mégis felmerül a kérdés, hogy a nemzeti tagállamok ezt mennyire teszik meg. Itt van az adójog, a nyereség kiegyenlítése. A bizottság ezt elutasította, Németország esetében más tagállamok ezt megteszik. Az omnibus rendelet esetében azt mondtuk, hogy 20%-kal csökken a bevétel, akkor már lehet e, ilyenfajta kifizetéseket eszközölni. Németországban már 30%-ról beszélnek a három évvel ezelőttihez képest. Nagyon fontos az, hogy segítsünk azon gazdálkodóknak, akiknek a közlekvizetés kötődik ehhez a terményhez. Bom, venho eh, testemunhar a situação dos Açores, onde a... Nos, saját szememmel láttam hogy április, március, március-április óta mit művelt a eh, bizonyos térségekben az asszály. A közvetlen kifizetések eh, előre hozatala és a zöldítési eh, szabályok adott derogáció nem mennek elég messzire. Azt szeretném öntől hallani, hogy milyen kézefogható hatásos eszközök állnak rendelkezésre ezeken túl hiszen a, mondjuk a vízgazdálkodási eszközöket frissíteni kellene a mai tapasztalatok alapján, hiszen rendkívül változatos, hogy mekkora a vízmennyiség. Voltzman asszony, köszönöm. Szerintem a kollégák is elmondták azt, hogy nagyon súlyos a helyzet egész Európában. Úgy gondolom, hogy az Európai Aztán Megfigyelő Intézet is foglalkozott ezzel. A, minimis, a de minimis réhel 15 ezer euróról beszél, ennyit lehet adni három éven keresztül. Az elmúlt három évben nagyon sok természeti katasztrófa van, például Belgiumban is lehet itt példa, nem, ez nem elég ez a pénz. Nem lehetne megemelni a de minimis szabályt? Ezen kívül második kérdés, milyen fajta um, más cselekvést tettek még, mert a helyszínen drámai a helyzet, többet kell tennünk, kreatívabbnak kell lennünk a legjobb gyakorlatok cseréjében, de most konkrétan segítségre eh, van szükség a gazdálkodók számára. De Santos képviselő. Obrigado, Sr. Diretor. Eu, eu também venho de Portugal, mais especificamente dos Açores. Köszönöm. Portugáliában, az Azor-szigeteken, szigetvilágban, eh, ahogy Viegas kollégám is említette ugyanezt a térséget, eh, március-április óta problémák vannak. Eh, mind a regionális kormány az Azor-szigeteken, mind Portugália eh, lépett, és eh, igyekeznek eh, a mezőgazdaság való eh, kihatásokat csökkenteni, ott eh, elsősorban teljelőszáros magatartás folyik, és nagyon keményen szembe kell néznünk az asszályjal, a csapadék elmaradt, magasak a hőmérsékleti szintek, emiatt a gazdálkodóknak csökken a jövedelme. 2007-ben is volt már ilyen, és természetesen küzdenünk kell az erdőtüzekkel is. Eróziós folyamatok indultak be a talaj minőségét illetően, és bizony nagyon sok terményünk, akár a bortermelésünk is <clears throat> megitt ennek a levét. Fontos felidéznünk azt, hogy az asszályt nem tudjuk leválasztani más jelenségekről, milyen például az szokatlan időben jelentkező extrém eső csapadék, amely ugyancsak mindenkit érint. Kevés olyan téma van, amely ennyire megosztana bennünket, mint ez tudjuk, hogy azt mondjuk, hogy egy véleményen vagyunk, de mégse így van. Vannak, akik úgy gondolják, hogy pontosan úgy kell tenni, ahogy eddig, és hogyha van egy katasztrófa, akkor majd jön Brüsszelből vagy a tagállamból a pénz. Van egy másik kör, akik azt mondják, hogy másképp kell gondolkodnunk, másképp kell gazdálkodnunk, másképp kell értelmeznünk a mezőgazdaságot és a környezetvédelmet. Ezért mondom azt még egyszer, hogy mindannyian azt mondjuk, hogy ugyanazt gondoljuk, de ez nem így van úgy gondolom, hogy át kell gondolnunk az egészet, nem lehet állandóan csak a katasztrofák után pénzt várni. Ez nem jövőbe mutató. Buda képviselő. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden, ami engem illet. Szerintem a következő aspektusokra kell koncentrálnunk. Az asszály az év elején indult, amikor nagyon nehéz volt vetni. És aztán esett az eső, és nem tudtunk időben betakarítani, úgyhogy ez volt a problémánk. Ezért gondolom azt, igazgató úr, hogy bizonyos mechanizmusokat kell bevezetnünk a gazdák számára, amelynek segítségével előre vásárolhatnak takarmányt. Pontosan, ahogy kollégánk is elmondta, ha közvetlen kifizetést korábban biztosítanánk, ez megoldást jelentene, hogy időben vásárolhassanak takarmányt a gazdák. Hajtóval képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Bizottságnak a beszámolót. A kollégák közül sokan mondták, hogy nagyon fontos a kockázatkezelő eszköz. Nagyon remélem a jövőben erőteljes ilyen eszközzel rendelkezünk majd. Aztán a talaj minőségre kell majd koncentrálnunk a közös mezőgazdasági politikában. De az asszály arra mutatott rá, hogy teljesen mindegy, hogy valaki biogazda vagy hagyományos, ugyanúgy sújtja. Nagyon tetszett, amit az Agri főigazgatóság tett a rugalmasság érdekében, de nagyon sok olyan szabály van, amely a környezetvédelmi főigazgatósághoz tartozik például. Egy vagy két példa erre. Például, amikor trágyát lehet szórni a földre, egy adott időszakban lehet, lehetséges, úgyhogy jó lenne, hogyha hosszabb idő állna rendelkezésre. Ugyanaz a helyzet a szántással. van egy időszak, amikor ezt nem lehet megtenni, de esetleg jó lenne, hogyha például az állati takarmány érdekében lehetne máskor is. Úgyhogy jó lenne, hogy a kicsit hamarabb tisztázódna a dolog, még mielőtt beköszönt a nyár. Thank you. Um, to give... Megénész asszony, köszönöm. Azt hiszem, a bizottság tényleg válaszolt, és viszonylag ö, hatékonyan az asszályra. Írországban vannak olyan részek, ahol nagyobb mértékben sújtott az a száj, mint máshol. De figyelme kell venni minden országot Európában főleg az állati takarmányra gondolok, mert hogyha nincs elég, akkor importálni kell. Főleg a gabonára gondolok itt, mert nem igazán figyelnek oda. Hát ha alacsonyabb a hozam és drága a gabona, Hát ezt nem nagyra értékeltem, mert azért ez nem eléggé jó megoldás. Figyelembe kell venni azt is, hogy mi történik a zöldségekkel, stb. stb. Hogyha rendszeresé válik ez a fajta időjárás, akkor a, tudnunk kell rega válaszolni erre a kap reformja keretén belüli is. Kaputó úr, köszönöm szépen. Azt tudtuk meg, hogy az éghajlatváltozás első áldozata a mezőgazdaság. Azonban, ami a kockázatkezelő eszközt illeti, a következő kapban jobban kell tudnunk ezt alkalmazni. A bizottság nem nagyon válaszolt el a problémára, amikor a tagállamokat kell segíteni, ezért két kérdésem lenne először is. Olyan probléma ez, amely hasonló nagyon sok tagállamban. Még az én hazám is sokat szenvedett, de a bizottság aztán minden tagállamra vonatkozóan az augusztus 31-ét határozta meg, hogy a károkat határozzák meg. Talán ez lehetne az alapja annak, hogy új intézkedéseket hozzanak be a különböző tagállamoknál. Köszönöm Flanagan képviselő. Nem hiszem, hogy az elmúlt négy és fél év alatt, amióta itt vagyok, olyan gyorsan jelentkeztek volna az emberek a kérdések feltelés érdekében. Ez azért van, mert ez Európában mindenkit érintett, és nem csak azokat, akik itt ülnek, hanem másokat is, és aki itt ül, tudja, hogy beszélni kell róla, és tenni valamit ennek érdekében, mert az emberek, akiket képviselünk, ezt akarják. Nyilván valami rövid távú megoldásra van szükség. A kérdésem a bizottsághoz a következő amennyiben a jelenlegi javaslataik a kapa kapcsolatban most működnének, mi változna a sebességet illetően, hogy segítsék az érintett országokat? Illetve van-e hosszú távú tervük a gazdaságokban, hogy segítsenek a gazdáknak az éghajlatváltozási hatások elkerülése érdekében, főleg itt az erdészetre gondolok, tehát mi a, milyen a jelenlegi terv, hogy jobban lehessen reagálni? Köszönöm. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie. Van egy kérdésem. Lengyelország esetében 100%-ban érintette ez az asszály. Tavaly viharok pusztítottak, az Európai Parlament Költségvetési Szabizottság tegnap döntött arról, hogy 12 millió e- eurót fizetnek, viszont nem elég egy gyors a reakció. Infrastruktúrát kell képíteni, egy év telt már el. A lengyel kormány egy indítványt nyújtott be, a bizottság eh, döntött-e már ezen eh, lengyel beadvány esetében, eh, lesz -e még, még egyszer egy évet kell várnunk, vagy még többet? Milyen fajta közvetlen intézkedések lehetnek? Nikolson képviselő. Elnézést kérek, elnök úr. Meghallgattam a különböző történeteket nálunk. Az asszály nem volt gond, inkább a túl sok eső volt a gond, ugyanis nálunk, és Marietnél, és talán Flanagannél is hasonló a helyzet, az elmúlt júliusáig, májustól kezdve esett az eső, nem tudtunk szántani, és egyetetek azzal, hogy gond van itt, hogyha a regionális helyzet rendben van, nem lehet azt, mondani, november 30-ig nem lehet semmit tenni. Rugalmasnak kell lenni, nem lehet erre várni. Nem minden megadás vonatkozik Európa minden részére, ezért kell a rugalmasság. Úgy gondolom, hogy lesz téren is még probléma, azok, akik a legnagyobb gondban vannak, azok, azok ahol uh, szárazság van. Oui, <coughs> merci président, juste un petit article. Köszönöm, elnök úr. Csak egy dolgot idéznék a múlt heti Le Monde-ból, egy cikkből. ahol a következőt mondják, Berlin szerdán 340 millió eurót szabadított fel a német gazdák számára a négy havi asszály után mert tízezer gazdaságot lehet, hogy be kell, hogy zárjanak Németországban. Nagyon sok országot érintett tehát az asszály, Németországot és Franciaországot is, és már voltak olyan országok, amelyek támogatásukra biztosították a szomszédokat. A bizottság egyedül hagyja ezeket az országokat, hogy ezt a válságot kezeljék, ahogy tudják. Zapytania Panie dyrektorze. Thank you very much. Um, I will start to answer with some... Köszönöm. Szeretnék a konkrét kérdésekre válaszolni először. Például mi lenne, ha jelenlegi javaslatot uh, alkalmaznánk? Most úgy gondolom, hogy a tagállamok kezében uh, van rugalmasság, nem kellene Brüsszelre várniuk a döntéssel, a derogációs döntéseket tudnának hozni a 8 hetes takarmány, termény visszatartási, farmontartási határidőn belül, hogyha javaslatot megvalósítjuk, akkor a rugalmasság leginkább a tagállamok kezében lesz, és nem kell központi döntésre várni, nem kell procedurális eljárásokkal, bizottságülésekkel lassítani a döntést és a reakciót. Dantan úr megkérdezte, hogy a bizottság elég gyorsan intézkedette. Úgy gondolom, hogy az elejétől kezdve figyelmek is értük a helyzetet, és a lehető leggyorsabban meghoztuk a döntéseket. Ugyanakkor így is szükség van a tagállam arra, hogy a tagállamok szóljanak, hogy probléma van, és megkeresnek bennünket, hiszen nem tudunk általános derogációt adni. Hiszen egyúttal a környezetvédelmi és a klímaváltozásra kapcsolatos ügyeket is át kell gondolnunk, hiszen egyre jobban érint bennünket a klímaváltozás. Tehát jövőre adott tekintettel nagyon komoly figyelmet kell szentelnünk a környezet megvédelmi, környezetvédelem E kérdésére és a klímaváltozás korlátozásának kérdésére minden döntésünkben. És persze volt egy kérdés a takarmány tartalékokkal kapcsolatban, és a tartom, azt kell mondom, hogy van Európában elég takarmány beraktározva. Korábban volt némi fölhalmozás, tehát jelen pillanatban nincsen veszélye annak, hogy ne lenne elég takarmány. Másrészt proaktívnak vagy reaktívnak kell lennünk. Úgy gondolom, hogy a közös agrárpolitikát fel kell szerelnünk egy halom olyan eszközzel, amely elsősorban a kockázatkezelést teszi lehetővé és támogatja. Fontos, hogy gazdálkodóink önmaguk készüljenek föl először is, ezért sokkal több kockázatkezelő eszközt szeretnénk használni. Nem voltunk ebben nagyon sikeresek idáig, fontos a gazdálkodókat magukat meggyőzni, hogy ilyen eszközökre szükség van. Ha nekik lenne például egy kölcsönös eh, pénztáruk, eh, eh, akkor az abban lévő pénzt azonnal rá tudták volna fordítani a zöld akarmány beszerzésére. Sok helyen azonban nem voltak ilyen pénzügyi eszközök, és így nem tudtak ilyen eszközhöz nyúlni úgy gondolom, hogy a tagállamok is jobb eszközöket alakítanak ki, de az is fontos, hogy a kap jövőbeni változata a környezetvédelem és a klímaváltozás szempontjából is sokkal határozottabb kell, hogy legyen. Támogatnunk kell azokat a rendszereket, amelyek a környezetvédelem és a klímaváltozás szempontjából is eredményeket hoznak azzal kapcsolatban, hogy a bizottság csak reagálna, nos, már most is vannak eszközök a tagállamok kezében, nagyon sok dolgot tisztáztunk, nagyon sok dolgot megvitattunk két oldalon, nagyon sok tagállammal az elmúlt időszakban, és megmutattuk, hogy hát emberek ott van a kezükben a, a, ilyen meg ilyen eszköz, ott van a, a Viszmajor eszköz, bejelenthetik a Viszmajor helyzetet Ebben az esetben a gazdálkodókat föl lehet menteni a esetleges büntetések alól. Azonban a tagállamoknak lépniük kell, és el kell, be kell jelenteniük, hogy Viszmajor van, Viszmajor helyzet van. Enélkül nem lehet megúszni ezeket az administratív lépéseket meg kell hozni a tagállami döntést, és akkor az adott régióban az összes gazdálkodó esetében elmarad a büntetés amiatt, hogy nem feleltek meg a környezetbarátabbá válása kapcsolatos eljárásoknak, elvárásoknak, a greening elvárásoknak. Másrészt ugye meg akartuk engedni ugye a gazdálkodóknak, hogy több takarmányt termeljenek, mint normál körülmények között. Ez a rugalmasság azonban ugye sok olyan szabály van, amely, amely a főterményeket követő időszakban csak olyan termények termesztését tesz lehetővé, amely gyakorlatilag, gyakorlatilag csak talajfedő szerepet tölt be. Ehhez képest az irrigáció értelmében lehet változtatni a vetésforgon annak érdekében, hogy korábban nem megengedett, vagy normális esetben nem megengedett termékenyeket termeljenek, termesztenek egymás után azért, hogy legyen megfelelő mennyiségű takarmány a különleges helyzetre való tekintettel. És ugye ehhez még hozzájön természetesen az, elős, az elő, előlegek gyorsabb és nagyobb arányú kifizetése. A bizottság tehát folyamatosan kapcsolatban áll a tagállamokkal. Hónap van a határidő, amikor meg kell kapnunk a tagállamoktól az összes információt, ennek alapján fel fogjuk mérni az helyzetet újra, és megnézzük, hogy itt vannak-e további intézkedések, amelyeket meg kell hoznunk, és természetesen beszámolunk önöknek is. Wyczekiwali na pytanie, czy są możliwe jakieś środki ze strony... Köszönöm. Azt gondolom, hogy a képviselők azt várták volna öntől inkább, hogy van-e a támogatás az Európai Unió részéről, azon kívül, hogy korábban kifizetik a közvetlen kifizetéseket. A kérdés azt hiszem az volt, hogy további pénz adott esetben rendelkezésre áll-e, vagy felkínálják-e ezt, hiszen a tagállami költségvetések nem ö, tudják ezeket fedezni, mondja az elnök. E, jūs sakėt, kad valstybė narė gali paskelbti force majeure, netaikyti. Azt mondta, hogy e, az országok viszonyot jelenthetnek be. Az e, a gazda, aki nem tudott betakarítani, és ekatérnie így a szerződéstől, az kaphat a kártérítést ezen Viszmajor miatt. A felvásárlók bizonyos fajta hozammennyiséget követelnek, amelyet szerződésileg meghatároztat. Ha kevesebb a hozzám, akkor mit tudnak tenni a gazdálkodók? Úgy gondolom, hogy írásban is beletnyújtani ezeket a kérdéseket. de uh, úr, van még egy kérdésem. Sok bio gazdálkodás um, és um, takarmányt uh, ad, a biotaka mestében kivételek vannak, és itt is felmerülnek ezek a kérdések. One minute, please. Yes. The question of additional funding from the Commission, I will address it to my commissioner and I will... Exempted for the obligation related to the CAP payments, so they can receive the CAP. ugye a szerződéses kapcsolatok a szerződések irányítás alatt valósulnak meg nyilvánvalóan. A gazdálkodók pénzügyi vagy gazdasági szerződéseket, üzleti szerződéseket kötnek másokkal, ez, a nem, a kap, ez nem a kap alá tartozik. Ami a biogazdálkodókat illeti, úgy gondolom, hogy a biogazdálkodásban ugyancsak élhetnek minden derogációval, megkaphatják a magyar, magasabb előlegeket, és hogyha a környezetbarátabbá válással kapcsolatos greening rendelkezések is vonatkoznak rájuk, akkor az ott érvényesülő derogációk ugyanazokat a kivételeket teszik számukra és lehetővé, mint mások számára. Köszönöm szépen, egy kérdésem lenne. A titkárság a koordinátorokkal, a tanácsadókkal tárgyal. Szerintem a bizottságunknak ebben az esetben a bizottság elnökéhez kell fordulnia, hiszen itt összességében az Európai Unió versenyképességéről van szó. Ezzel kapcsolatban nem elegendő az a kvóta, amelyet biztosi szenten állapítottak meg. Szerintem magasabb szintű kvótára van szükség, és ez már költségvetési hatása jár szerintem. Ebben az esetben a bizottság elnökéhez kell fordulni, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel lehet, hogy szélesebb információt is kérhetünk. Például a plenáris ülésen is kérhetnénk itt további tájékoztatást. Kérem, hogy a koordinátorokkal konzultáljunk erről. Köszönjük szépen, hogy itt van, itt volt körünkben az igazgató úr, sikert kívánunk önöknek, és köszönjük, hogy jelen volt, és a munkáját is köszönjük. Következzék a 18-as napirendi pontunk. Proszę Państwa, e, przechodzimy do punktu 18, bo 17 mamy e, troszkę później, jest taka e, prośba, a więc... A 18-as napirendi pont e, következik Agnew úr, live program. Ön sokkal jobban át tudja ezt mondani, úgyhogy meg is adom önnek a szót. It's rather big day for me. Hát ez fantasztikus nap számomra, mert parlamenti véleményt fogalmaztam meg, és ma van a születésnapom is. Azt hiszem, hogy soha nem voltam még olyan születésnapi bulin, ahol a legtöbb ember nem akarja, hogy boldog napom legyen mert elég sok ö, kellemetlen mélt kaptam. Arra utalok itt, aki különböző kérdésekkel foglalkozott, és gyakorlatilag, gyakorlatilag gyakran fordul elő a tagadás, mint szó. Az elmúlt 2000 év alatt nagyon sok változás következett be az éghajlatban, és még fog is. Úgyhogy azonnal, hogy azonnal kell lépnünk ezen a téren, mert nem tudom azt megtagadni, hogy esetleg valamit tehetnénk annak érdekében, hogy javítsunk az éghajlaton. Nem tudom, hogy mennyire zöld minden, és az az egyetem, amely közel található az otthonomhoz, éghajlati osztályjal is rendelkezik. Van egy olyan koncepció, amelynek értelmében az ember okozta ezt a változást az éghajlatban. Ez kicsit meglepő, mert 77-ben eh, megszervetett egy könyv eh, az ég, eh, a jégkorszakról, és ahol arról szóltak, hogy 30 év múlva mediterrán éghajlat lesz az Egyesült Királyságban, és megnőnek legalább egy méterrel az óceánok szintjei, de lehet, hogy 10 méterrel. Én magam elkezdtem mediterrán növényeket termelni. Azonban nem igazán nagy sikerrel, mert tavasz végén fagyokat tapasztaltunk, és egyéb problémák is felmerültek. De szerettem volna folytatni ezt a gyakorlatot, Aztán 2017-ben lejárt a 30 év, aztán volt két hideg tél, és a felmelegedés az éghajlatváltozásra tért át, mint a terminológia. Mivel komoly volt a fagy, és az éghajlatváltozás szakértői azt mondták, hogy nem lesz hideg tél, mert a CO2 szintek magasak. Aztán kaptam az éghajlat szakértőktől, az egyetemről két e-mailt, és azt a benyomást keltették bennem, hogy a statisztikát manipulálják azért, hogy aztán megfeleljen annak, amit mondanak. Ez eszembe jutott a Al Gore filmjét az éghajlatváltozásról a megújuló energiákra is gondoltam, és arról szólt ez az egész, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szélsőséges időjárási változásokról beszélünk, az mind-mind az üvegházhatást okozó gázoknak köszönhető. Nyilván az emberek és a gazdák nem befolyásolhatják mindezt. Gyakorlatilag a CO2 koncentráció az egyenlőítői erdők környékén található, ahol végül is az emberi tevékenység nem olyan aktív. Elég könnyű a helyzet, hiszen kevesebb traktort kell használni, vagy pedig olyan növényeket kell termelni, amelyek genetikailag módosítottak. A kérdés az, hogy mi az, ami javít az éghajlaton? A csökkentett CO2 szintek. Kevesebb élelmiszert termelünk akkor, hogyha csökken a CO2 szint, akkor a fotoszintézis szenved ettől. Ami a kérődzőket illeti, ö, egy cég egy új terméket hozott létre, egy konvertert, egy mobiltelefon méretű ez az eszköz, és oxidálja azt az anyagot, amely ezen keresztül folyik. Gyakorlatilag a probléma az, hogy egy üvegházhatást okozó gázt kettővé alakítunk át. Tehát ugyanott vagyunk, ahonnan kiindultunk. Ez a probléma. Az átalakítás gyorsul csak fel ezen eszköz segítségével. Úgyhogy még ha megfelelő megoldást találnánk, akkor se tudnánk megfelelően befolyásolni semmit. Hiszen a tehenek metabolizmusán nem változtathatunk. A nitrogénoxid is üvegház hatást okozó gáz, és a hüvelyesekből keletkezik. De a bizottság további fehérje növényt akar termelni, ehhez megint csak egy olyan megoldást kell találni, amely ö, ezt elkerüli. Ha a bizottság komolyan gondolja ezt, akkor a modern növénytermesztési ö, módszereket kell, hogy engedélyezzen, de a zöld lobby ezt nem akarja. Ami a bizottsági javaslatot illeti, a csökkentés, a mitigate szót nem szeretem benne, az alkalmazkodás szó lenne a jobb, az éghajlatváltozáshoz kell alkalmazkodni. Jövő év májusában a gazdák lehet, hogy csökkentik a tevékenységeket azért, hogy javítsák az éghajlatot. Köszönöm. Dziękuję dyskusji jako pierwsza pani poseł Schreier. Voorzitter, <clears throat> dank u wel. Op de eerste plaats dank aan rapporteur Eknieuw voor zijn uh, ontwerpopinie. Köszönöm szépen. Ehm, a következő költségvetési időszakra való tekintettel ugye a LIFE eh, kapcsolatprogramot is említenünk kell. Eh, ahol eh, költségvetési eh, emelése számítunk, és úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat túlságosan messze megy, hiszen nem veszik figyelembe azt, hogy bizony takarékoskodni kell a pénzzel, hiszen mezőgazdaságban, halászatban csökkentjük a költségvetési támogatásokat, akkor ez az összeg túlságosan magas. Meg szeretném kérdezni, hogy ez a költségvetési emelés, ez mire szolgál, hiszen nálunk jelen pillanatban a Habitat irányelvet vizsgáljuk felül, vidéki területeken élők és a mezőgazdaságban dolgozók szempontjából igyekszünk elkerülni egy olyan helyzetet, amikor amikor újra egy jégkorszakban kell élnünk. De amikor arról beszélünk, hogy a klímaváltozást részben az emberi tevékenységek okozzák, a tudományos közmegállapodás erről lényegében meggyőződött. A bizottság eh, kezdeményezései megfelelek, azonban úgy gondolom, hogy a néppárt eh, részéről meglehetősen kritikusak vagyunk. Nagyon sok olyan eh, probléma van a mezőgazdaságban, amelyek, amelyeket eltérítettek tulajdonképpen említhetném a problémákat, amelyek a Natura 2000-es területekkel kapcsolatosak, és ilyenek ugye Németországban is voltak. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy emeljük azokat az összegeket, amelyekkel a klímaváltozásnak kitett polgárok szembesülnek. E, tagállami szinten, is nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mezőgazdaságban dolgozók azok, akiknél lecsapódnak mind ezek a problémák, és őket kell lehetőleg jobban megóvni ezektől a káros hatásoktól. E, és nagyon sok e, olyan javaslatlan bizottsági anyagban amelyek eh, nem veszik figyelembe a gazdálkodóknak ezeket az igényeit. És hát persze egyensúlyt, egyensúlyt kell teremteni a környezet védelme és a gazdálkodók védelme között. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, Sie sind bei mir auch nachsichtig, wie bei den äh, Vorrednern. Elnök úr, nagyon sok adat áll rendelkezésünkre, és legutóbbi alkalommal tiltakoztunk is, méghozzá konzervatív többséggel. És most már látják és hogy mennyire igazunk volt. Nem lehet tagadni azt, hogy a klímaváltozást az ember tevékenység okozná, egy brit és nem német lap volt az, amely tegnap Egnyi úr őrült véleményeiről beszélt. Egy brit tudóst idéztek ezzel kapcsolatban. A LIFE program az a program, ami legfontosabb EU-s klímaügyi célokat megfogalmazza 2021-2024-re 4,5 milliárd eurót <clears throat> irányoz elő ez a program ezekre a célokra. Zágri pedig komoly véleményt szeretne ezzel kapcsolatban írni. Erre itt van egy klímaváltozást tagadó hang, amely arról beszél, hogy az emberi tevékenységek alig-alig befolyásolják a széndiokszid szinteket, és szerintem nincs szükség a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Ezért csak apró kis változásokat fogadna el a klímaváltozás elleni küzdelemben, le akarja csökkenteni, vagy lassítani akarja és egy, egy úr újra azt a 2003-as jelentést tanulmányt idézi, amelyet egy gelogos és, és egy csillagász jegyeznek. Nos, Pozdamban működik a klímaváltozással foglalkozó leghitelesebb, leghíresebb intézmény világszinten, és világosá tették álláspontjukat E, e, azzal kapcsolatban, hogy az ön által hivatkozott tanulmány kifejezetten e, kétséges alapvetésekre épül. Ők ugye, ugye 100 milliós évek, 100 millió éves időtávlatokban rajzolnak föl klímaváltozási görbéket, nekünk azonban néhány generáción belüli változásokkal kell szembenéznünk. Tehát úgy gondolom, hogy nem tudjuk, hogy több száz millió év múlva hogy fog kinézni a Föld, de úgy kell intézkednünk, úgy kell lépnünk, cselekednünk, hogy a következő választási ciklusban felmerülő problémákat kezelni tudjuk. A live programról röviden az EU 2013-as klíma céljainak eléréséhez 100 milliárdos összegeket kellene költeni. A 2024 utáni folytonosság éppen ezért rendkívül fontos. Módosítóink, beadványaink célja az lesz, hogy Európa klímaváltozási programját a jövőre fölkészítse. Pani poseł przekroczyła Pani 4 minuty, ale może pa, bo wszyscy czekamy na poprawki. Pan poseł Wajc. Köszönöm. Várjuk a módosítókat, azt hiszem. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Agnyú úr. Ö, Gyakran bolondot csinál magából. Megszavazták, hogy képviselje választók közvetét, de sajátos helyzetben van, mert mindannyiunkból idiótákat ö, ö, csinált az összes parlamenti képviselőből. Itt mindenkit többsége változtatták meg. Nem lehet az, hogy a liberálisok és a, a néppárt szavazatával választották meg jelentést tevőnek. Tehát ezért ez a eljárás nem volt megfelelő, és ezért ebben a pillanatban Albert Desznek és Ulrike Müllert arra szólítom fel, hogy az állásolásukat az ilyenfajta jelentéstől, illetve féltudományos fókusz-pókusz emletektől, összeesküvés emletektől magukat határolják el. Lehet erről itt beszélni, vannak tudományos területek, ahol különböző értékelések vannak és eredmények, de vannak olyan tudományos területek is, ahol egyértelmű, ahol az ahol ezer kutató azt mondja, hogy tény az, hogy az emberi széndiokszid kibocsátás kihat a klímaváltozásra. Ezek tudományos tények. És hogyha mi itt, politikai képviselők az Európai Parlamentben nem uh, tudunk a tudományos uh, eh, realitás talaján mozogni, akkor uh, mindenképpen gond lesz a hitelességünkkel az állampolgárokkal szemben. Azt kérem a liberálisoktól és az Európai Néppárt képviselőitől, hogy tartsák magukat a tudományos eredményekhez, és ezért kérem őket, hogy határolják el magukat Agnew úr ezen jelentésétől. Pa, na e, sprawozdanie komisji, opinia komisji zawiera także poprawki tartalmaz ez a jelentés. Módosítás mindenképp benyújthat módosítást, és majd meglátjuk a többséget ilyen általában a jelentés. Müller asszony egy percben. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, ismerik azt, hogy általában kevéssé figyel a sajtó a szakbizottságunk véleményeire, jelentés tervezeteire. Ezért döbbentem meg, hogy amikor az osztrák rádió programban ma Vejc urat hallottam, de hadd idézzek tőle. Szó szerinti idézet ez Vejc úrtól, hogyha a tudományos eredményeket megpróbáljuk azt söpörni, akkor az Európai Parlament önmaga hitelességét alsa alá. Ezt nem lehet aláírni. Egy ilyen fajta ö, hozzáállással a glifozát esetében például minden ügynökség vélemény vehetnék, ahelyett inkább ideológiák után rohangálnak. Én ezt fontosnak tartom. Ön abban kötezel bennünket, hogy Agnew úrat hagytuk, hogy jelentés tervezetet írjon. Mi mindannyian jó demokraták vagyunk, Agnyi urat is megválasztották, és van egy frakciója. Tehát elég érdekes az, amikor egy jelentés jogosságát ön itt megkérdőjelezi, és úgy vélem, hogy nekünk tartalmilag lehetőség van arra, hogy ezt befolyásoljuk, és ezt meg is tehetjük ez a jelentés esetében. Elnök úr, az árnyék jelentést tevőm nyilatkozatát is szeretném elmondani, aki egyértelműen két perc idővel rendelkezik. Öd... Itt csak tartalmilag szeretném megemlíteni azt, hogy mi hogyan értékeljük az ALDE részéről ezt a javaslatot. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, és egyetértünk ezzel, azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel a live programmal lehetséges az, hogy a nagy kutatási pénzek, illetve a nagy átültetések közötti hézagot bezárjuk. Úgy gondoljuk, hogy növelni kell a pénzeket, és üdvözöljük azt, hogy most már inkább a tiszta energiára fókuszálnak. A jelentés tevő javaslatai közül azt mondja, a, a egyik jelentéstevünk, hogy nem értünk egyet a kategóriák gyengítésével, illetve azzal, hogy ezt egy kalap alá akarja venni a tiszta energiákkal és a klímaváltozással. Nagyon fontos az, hogy koncentráljunk a klímaváltozásra. Mi liberálisok itt tartunk a Párizsi Egyezmény mellett, és tudjuk, hogy a bolygónkat tisztán kell meghagyni a következő generáció számára. Ezért mi nem értünk egyet a jelentéstevővel, és emiatt módosítókkal fogunk élni. Elnök, segítsenek nekem abban, hogy tényleg egy percet beszéljen mindenki. Andriu úr. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nos, köszönetet kell mondanom és gratulálnom az előadónak, de nem akarok köszönetet sem mondani, sem gratulálni. Világos szeretnék lenni, amikor koordinátor voltam. Nem csak, hogy saját magát diszkreditálja, de ez az ő problémája, hanem az egész Európai Uniót is, az Európai Parlament Agribizottságát, és önt, mint ennek elnökét. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kihívást meg kell gondolnunk, mert ugye már mondtam, mi partnerek vagyunk, akkor nem lehet jó szándékról beszélni, amikor végighallgatjuk azt, amit hallottunk. Tehát hogy lehet a párizsi megállapodást törölni, a célokat a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban? Tehát annyi probléma van itt, nem csak a nyár folyamán, most nem akarok most itt végigmenni mindazon, amit hallottunk, de még egyszer határozottan el szeretném mondani, hogy ez a személy veszélyes, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk rá, és a nagyon ö, veszélyes kategóriába helyezni. Kaputa úr, köszönöm elnök úr. Én sem értek egyet egyáltalán Egnu úrral, és továbbra is fenntartom azt, hogy milyen szerepe van a CO2-nek. Teljes mértékben, e, teljes mértékben ellenzem ezt, amit hallottunk, és hogy töröljük azokat a dolgokat, amiket törölni kíván, főleg a 4-es, 5-ös, 6-os, 11-es, 19, 21, 22 és 31-es módosítókra gondolok. Ami a live programot illeti, én a bizottsági javaslatot üdvözlöm, amely a LIFE program vonatkozásában toblet értéket kíván létrehozni. Nem sokat beszéltünk a problémánkról. Egyetértek azzal, hogy a 60%-os life költségvetés növelést nem támogatja. A kollega ezzel nem értek egyet, mert az tiszta energiára való átállás hoz szükség van ahhoz, hogy olyan programokat finanszírozzon, amely ezt elő segíti. Elnézést kérek, egyszerűen két nap alatt nem beszéltünk semmiről, és hogy 30 másodperc alatt ezt mondjam el, hát egyszerűen nem tudjuk elmondani a dolgokat, úgyhogy még egy percre szükségem van. Tehát, ami a projektek minőségét illeti, rendkívül fontos, hogy földrajzi alapon próbáljunk dönteni ezekről, kiegyensúlyozott módon üdvözlöm az egyszerűsítést, a program szabályozását illetően mindazon által, túl sok olyan aspektus van, amely második szinten jelentkezik, úgyhogy ezzel kapcsolatban fogok benyújtani módosítókat. Mikrofont kérünk, szépen nem halljuk a hozzászólót. I think as many of you know, um, I keep a block of wood. Azt hiszem sokan tudják, hogy uh, itt van egy uh, fadoboz, amit általában az irodában tartok, és megkérdeztem tőle, hogy mi az éghajlatváltozás. És azt mondta, leírtam, gondoltam hasznos lesz, ez a fölmelegedésre is vonatkozik, vagyis az átlag hőmérséklet növekedésre, amely a fosszilis tüzelanyagok felhasználása miatt jön létre a CO2 kibocsátás következtében. Megkérdeztem a fától, hogy ez tényleg így van, és azt mondta, hogy igen, a tudományos közösség egyetért abban, hogy valós az éghajlatváltozás. Tényleg bekövetkezik, és szinte biztos, hogy emberi tevékenység következményében. Megkérdeztem a harmadik és utolsó dolgot is ettől a fától, mi az oka az éghajlatváltozásnak. Egyértelműen válaszolt, a foszilis üzemanyagok, az olaj, a szén égetése, ezek üvegházhatást okozó gázokat hoznak létre, mint például a CO2-t. A másik a mezőgazdaság, az erdőírtás, ezek is hozzájárulnak ehhez. Ami az éghajlatváltozást illeti, egyetértek ezzel a fával, nem értek egyet a UKIP-pel. Ajajaj, van poszó housing. Hajszling képviselő. Elnök úr, szeretnék visszatérni arra, amit Ulrike Müller elmondott. Úgy tesznek itt, mintha egyfajta dinamika lenne, egy fontos jelentés lenne szó. Aztán lehet, hogy adhatnánk egy euroszkeptikusnak egy Európa jövőre szóló jelentést is. Ön és Albert, de annak, hogy egy ilyen fontos jelentéssel kinevettetjük magunkat szakbizottságként. Lehet ez még rosszabb? Nem, nem hiszem. Itt van a glifozát vita, amihez kötődik. Igazából itt még a komolyan vehető embereket is megsértjük. Tehát kérem, hogy mivel az EPP állásolását is hallottam, és megdöbbent az, hogy sok pontban egyetért Agnew úrral, hogy túl sok pénz van. Van itt egyfajta összeesküvés? Elbert Desz úr internet oldalát is megnéztem. Nem rejti véka alá, hogy ő sem hisz az ember általi klímaváltozásban. Az állítólagos klímaváltozás és annak állítólagos következménye és a pánikkeltés, ez áll az oldalán. Tehát itt nem csak véletlenről van szó, nem véletlen az, hogy Agnew úr lett itt a jelentéstevő. Tehát nem tehetünk itt a szakbizottság részéről, mint Agnew urat a tárgyalásokra küldeni, szerintem nem is kell itt egyáltalán foglalkozni, nem kell megválaszolni zavaros fejtegetéseit Agnew úrnak. Úgy gondolom, hogy komolyan kell beszélnünk a LIFE programról, és ekkor azon gondolkod, hogy nem a rossz jelentéstevőt neveztük -e ki. Meg lehet ezt még változtatni, és ez mindannyiunknak jót tenne. Pán poseł Agnió otrzymał poważnego partnera. Agnió úr nagyon fontos vitapartnert kapott. Nagyon komoly vitapartnert kapott. úgy gondolják, hogy még Trumpot is ismeri. Um, Desz úr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ahhoz csatlakozik, amit Ulrike Müller is elmondott, szerintem demokratáknak kell lennünk, és az a szakbizottság kiad egy jelentést, és hogyha vannak erős ellenvélemények, akkor meg lehet változtatni azok által a jelentést. Nagyon régóta azon vagyok, hogy óvatosan bánjunk a forrásainkkal, az erőforrásainkkal, de én nem szeretnék csatlakozni ehhez a vitához, és hogyha valaki itt egy fadarabot hoz ö, ö, magával, hát nem, ezzel nem tudok politikát folytatni. Um, az osztrák klímapolitikusok megállapították, hogy hatszor rosszabb a levegő minősége, mint korábban. Találtak egy olyan szigetet, Grönlandot, ahol korábban 200 évig gabonát tudtak termeszteni. Volt olyan is, hogy amikor már télen virágoztak a cseresznyefák, nagyon régen. A legnagyobb árvízre a 19. században került sor. Azért jött létre számos híd is akkoriban. Az SND frakció háromszor annyit beszélt, mint az én frakcióm. A 30 éves háború e, során volt a kis jégkorszak is. És nemrégiben a tudósok azt mondták, vagy másfél másképp mondjam, a 60-as, 70-es években én láttam azt, hogy a tudósok azt mondták, hogy közeledik a jégkorszak. Hát hol van a jégkorszak? Én nagyon óvatos vagyok a tudományjal szemben, vannak olyan tudósok, akinek az ellentetjét teszik, szerintem mindenki tudja, hogy óvatosan kell bánni az erőforrásainkkal, de az ember általi klímaváltozásban nem hiszek. Flanagan úr! Um, I, I think mankind's uh, influence. Azt hiszem, hogy az emberiség kihatása a klímaváltozása egyértelmű, azonban ha lehülyézek valakit, vagy lebutázok valakit, aki nem értem egyet, az nem fogja uh, lehetővé tenni azt, hogy uh, együtt uh, lépjünk fel a gyermekünk jövője érdekében. Tehát egy megfogalmazás nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy emelnünk kell a finanszírozást ezen a területen, ugyanakkor bizonyos értelemben tulajdonképpen lyukat furunk egy vödérbe, miközben próbálnak vizet lapátolni bele egyre több pénzt adunk a live finanszírozásra, miközben olyan helyzeteket teremtünk, ahol például az emberek Spanyolországban eladhatják a narancsukat, az Egyesült Államokban például kereskedelmi megállapodásokon keresztül, ugye ez a relatív kiegészítő jelleg, relatív Complementarity. El tudná valaki mondani a bizottságból, hogy miért próbálunk lyukat fúrni egy vödör fenekére, miközben igyekszünk tele lapátolni azt vízzel? Nicholson. Köszönöm, hogy betadotta az időt, Nikolson képviselő. Uh, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy véleményt formáljon és nem lehet az ember demokrata csak akkor, amikor az neki megfelel. Tegnap valaki megkérdőjelezte azt, hogy egy brit egyetem részt vehet-e egy parlamenti vitán. Én úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek fel kell tenni a kérdés saját maguknak, hogy itt vagyunk, és hát Egnyi úrnak gratulálok a születésnapi alkalmából, és minden jót kívánok neki, sok boldog születésnapot, de mindenkinek joga van arra, hogy saját nézetei legyenek, és ahogy elnök úr is mondta, ez a bizottság így működik, mindenkinek ugyanannyi joga van arra, hogy egy módosítót benyújtson, hogy a jelentést megváltoztassa, hogy világossá tegye, hogy mi az a közös álláspont, amelyet megszavazunk. E, e, majd valamikor 6-8 hét múlva. Így működik ez a bizottság, így működik, így működött mindig is ez a bizottság, amióta itt dolgozom. Én személy szerint hiszek abban, hogy mind a két oldal, oldalnak vannak szélsőséges magatartási formái, és valószínűleg az ember öregszik, mint én magam, Hál' eh, sok évet megértem, egyre inkább azt gondolom, hogy az ember lassan megérti, hogy mindegy, nagyon rövid ideig vagyunk itt. Eh, eh, az apáink hagytánk ránk ezt a világot, és az a dolgunk, hogy a következő nemzetekre ráhagyjuk legalább olyan jó alapotban, mint amilyen alapotban mi kaptuk. Én ebben hiszek, és minden, amit meg kell tennünk bármelyik oldalon, azt meg kellene tudnunk tenni. Santos úr, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Nem számítottam arra, hogy szót kapok. Amit Evignyó úr elmondott, az szerintem büntet a bolygó ellen. Egy gyakorlatilag egy előre bejelentett gyilkosság. Úgy gondolom, hogy a politikusoknak az a dolga, hogy hozzájáruljanak a E, kormányzás folyamatához e, a biológiai, fizikai folyamatokat nem lehet csak, hogy visszafordítani. Úgy gondolom, hogy e, az emberi tevékenység révén, ha megváltoztatjuk a világ természeti folyamatait, E, az rengeteg változás fog hozni. Ez az első alkalom, hogy elismerték azt, hogy az emberek magatartása, az emberek fejlődése, az emberek tevékenysége befolyásolja a bolygó klímáját. E, legalább három fontos határt áttörtünk. Egyrészt a nitrogén, a foszfor tekintetében és a genetikai diverzitás szempontjából is. E, a klímaváltozás az egyik ilyen és úgy gondolom, hogyha nem hozunk létre egy újfajta kormányzási módot, és nem találjuk ki pontosan, hogy mit is akarunk csinálni, akkor bizony e, e, a bolygón kell fog pusztulni. Ja, enhez... Kárnbach asszony, köszönöm szépen. Agnew úr senkit nem lepett meg ma. Ami meglepő, volt az, hogy őt nevezték ki jelentéstevőnek. Desz úr álláspontját ismerjük, Desz úrnak lehet, hogy olyan jelöltje, de az EPP többi részé meg volt lepődve, ugyanígy az ALDE is meg volt lepődve, és örülök annak, hogy az NV-ben az ALDE egy képviselője kapta meg a jelentést, mert így legalább sok mindent ki lehet egyensúlyozni. Az elmében és az agriban is tag vagyok, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindkét helyen a klímaváltozás. Az agri az egyik olyan bizottság, ahol lehet erről a témáról beszélni, szerintem mezőgazdaság is okozza ezt a klímaváltozást. Sokat tehet tehát ez a, az ágazat. Az agrárpolitika, a mezőgazdaság sokat tehet annak érdekében, hogy legyen egyfajta olyan jövője a bolygónak, amely életképes. Úgy gondolom, hogy módosítókat kell benyújtani ez a jelentéshez, és remélem az lesz a következő meglepetés, hogy Ágni úr majd leveszi a nevét a jelentésről, mert amit megszavazunk, azzal ő majd nem tud egyetérteni. Elnök, örülök annak, hogy mindkét szabizottságban ön dolgozik, mert mindkettő nagyon fontos szabizottság, és örömmel várjuk a módosítókat. Megint képviselőasszony. Thank you, Chair. And... Um, Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek az előadónak, nem voltam itt, amikor előadó elmondta, hogy miről szól a jelentés, majd el kell olvasnom. Ami az éghajlatváltozást illeti, itt nagyon meleg van, nem tudom, hogy észrevette valaki, úgyhogy talán a házunk táján kellene kezdeni. Van egy nagyszerű program Írországban, segít a gazdáknak a nehéz területeken. Én hiszek az éghajlata kapcsolatos fellépésben, mert vannak gondjaink. Igen, hát beszéltünk az időjárásról, és most kapcsolódunk ehhez a témához. Úgyhogy annyira nem aggaszt John Stuart Agnews véleménye, mert nem biztos, hogy túl sokáig lesz itt velünk. De hogyha ez a bizottság értékesnek teszi ezt a jelentést, az Európai Uniós gazdák számára az volna jó. Az Egyesült Királyság kormánya is zömében hiszi, hogy gondot okoz az éghajlatváltozás. Ezen kívül, hogyha az élelmiszer rendszereinket korlátozzuk, Nos, az egyik dolog az, hogy ez magától, a természettől és a környezettől származik. Ezt a nyomást már megtapasztaltuk, és nagyon reméljük, hogy a kaps reform segítségével azon gazdák számára, akik fellépnek, de nem jutalmazzák őket, ezért jutalmazni fogják a következő kapban. Köszönöm, hogy mosolyog rám, és nem a kalapácsot vágta hozzám. Tudom, hogy nagy volt a kísértés. Dönt bo rzeczywiście straciła Pani wyjątkową okazję. Nagyon érdekes e, helyzet teremtődött itt a bizottságban, most pedig megkérjük a bizottság képviselőjét, e, Owen urat, és hogyha el tudná rövidíteni a hozzászólását, akkor nagyon hálásak lennénk. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Agnú úrnak a véleménytervezetét. Az éghajlatváltozási hatások csökkentését kívánja törölni, és egyéb dolgokat a program vonatkozásában. Ha jól értem, akkor nincs erre szükség, mert a CO2 a mezőgazdaság egyik legnagyobb barátja. Ezen kívül a live programnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra kellene koncentrálni a következő mini jégkorszak vonatkozásában, amiről a tudósok beszélnek. Nos, ami a politikusokat illeti, hát a legtöbben támogatják azt, hogy szükség van erre a fellépésre. 2015-ben 190 fél ült össze Párizsban, hogy valamilyen célt fogalmazzon meg, két fokban határozták ezt meg, két Celsius fokban, hogy 1,5-re csökkentsék ezt a jövőben. Úgyhogy globálisan megvan a célkitűzés, és azt hiszem a politikusok támogatták ezt. Ebben a kontextusban az EU természetesen 40%-os CO2 kibocsátás csökkentést javasolt 2030-ra. Ez volt az egyik elkötelezettségünk a Párizsi megállapodás során. És tulajdonképpen a jogalkotást is jóváhagyásra került, amelynek célja ez. A parlament is részt vett ebben, mint társjogalkotó, a gépjárművek, a kibocsátások, a teherviselés, az energia és egyéb hatékonysági tényezők vonatkozásában. Minden olyan törvény megszületett, amelynek a célja ez, hogy a 40%-os csökkentést létrehozzuk. És ahogy mi is tudjuk, a live program sikeresnek bizonyult az elmúlt évek során, már 25 éve működik, nagyon sok jó ötlettel állt elő, és a továbbiakban is javulni fog, új technológiákat segít, hogy Európa ezt a célt elérje, és munkahelyeket teremtsen, ezekre nagy szükség van. Ami a tudományt illeti, Olvasmányaim alapján az új jégkorszak, vagy mini jégkorszak bekövetkezhet, mint ahogy ezt a 17. században is tapasztalták. Ami a nemzetközi tudományos közösséget illeti, hisznek abban, hogy igenis éghajlatváltozást élünk meg, és mielőtt még a szakbizottság szavazna erről, az IPCC, az éghajlatváltozási nemzetközi panel október 8-án fog beszámolni legutóbbi tapasztalatairól és elképzeléseiről, azzal kapcsolatban, hogy mi is történik, és hogyan lehetne az éghajlatváltozással foglalkozni. Tehát a bizottság a LIFE javaslat mellett áll, hisszük, hogy a környezetvédelmi, éghajlati, tiszta energiával kapcsolatos kérdések összekapcsolódnak, a program eddig sikeresnek bizonyult, és nem túl nagy költségvetését katalizátor hatásként használja fel, hogy sikerrel járjunk a jövőben. Köszönöm szépen. Megadom a szót Agnew úrnak, és a lehet, a lehető legrövidebben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, abban a kilenc évben, amióta itt vagyok, szerintem soha nem tapasztaltam meg azt, hogy a jelentéstevőt ilyen széles körben elítélnek. Nos, mindenkinek lehetőséget adtam arra, hogy hogy gondolja át, hogy mi is történik, és hogy ezt a lehetőséget kihasználják, vagy nem, az az önök döntése, legtöbben nem fognak ezzel foglalkozni nyilván, de ez a jelentés jelen pillanatban most már egy hivatalos, iktatott, jegyzőkönyvezett szöveg, és idés koromban nagyon örülni fogok annak, hogy elmondhatom, hogy ezt megtettem, és nem hasonlítom magam Galileihez, de ő adott pillanatban teljesen egyedi volt, amikor azt mondta, hogy a Föld kering a nap körül, és nem fordítva. Tehát mindenkinek sok szerencsét kívánok a módosító kapcsában. Nem túlságosan vagyok lelkes a kompromisszumok megkerése tekintetében. Soha nem e, e, tapasztaltam meg azt, hogy ilyen sokan érdeklődtek volna egy jelentés iránt, amely még csak nem is vélemény, egy, jelen, egy vélemény iránt, amely még csak nem is jelentés. A konkrét kérdésem a bizottsághoz az az, hogy miért adnak erre több pénzt, máshol pedig eh, spórolnak. Beszélhetünk a megspórolásról, de fontos az, hogy a gazdálkodóknak eh, legyen ez jó. A módosítókat fogok majd erről benyújtani, hogy a klíma eh, megállapodás céljai hogyan elérhetőek úgy, hogy a gazdálkodók is abból profitáljanak. E, e, nekem ez a megjegyzésem. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Várjuk majd a választ erre. Egy fél perce van. Megint ezt asszonynak. Köszönöm szépen. Tudom, hogy amikor valaki jelentéstevő, akkor kompromisszumokat kell kötnie. Figyelembe kell venni mások véleményét is, tehát remélem, hogy amit hallgattunk, az nem csak egy gesztus volt, mert csak úgy lehet előrelép, előrelépni az Európai Unióban, hogyha kompromisszumokat hozunk létre. Proszę Państwa, e, poprawkami... A módosítókkal tudunk mindent megváltoztatni. Várjuk meg a módosítókat, és szerintem majd sikerül majd többséget elérnünk, és akkor itt sikerül megváltoztatni anyúr jelentését. Ezzel kapcsolatban szerintem várjuk meg a módosítók megszavazását, ilyen az eljárás általában. Ez az egyik, a másik pedig Vehetjük úgy is, hogy a, meglep, a születésnapjára kapta ezt a kis ajándékot, ezt a jelentést, minden jót kívánunk a születésnapjára. De, hogy milyen lesz majd a jelentés a végén, az abszolút tőlünk függ, és ezt mindannyian tudjuk. Köszönöm szépen még egyszer ezt a vitát és szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek is. És köszönöm Kathy e, úrnak is azt, hogy egyetért azzal, hogy az ő jelentését a következő ülésen tárgyaljuk meg, mert akkor nagy késdelemben vagyunk. És most következzék a 19-es napi pontunk, az Unió űrprogramja. Voltmans asszony, az ALDE részéről a jelentéstevő. Üdvözöljük őt. Ezt a témát nem fogom bevezetni, csak azért, hogy időt takarítsuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, megpróbálom rövidre fogni, de szerintem úgyis mindenki elmegy. A, az űrprogramról van itt szó. A teljesen integrált űrprogram az Unió összes tevékenységét egyesíti, egy keretet nyújt a jövőbeli befektetések számára, és rugalmasságot teremt. A 16 milliárd eurós költségvetése van ennek, a Galileo esetében a Kopernikusszal az SST-t kell ebből ö, végrehajtani. Elmondhatom, hogy nem vagyunk teljes mértékben elégedettek a bizottság javaslatával mert igazából nem egyszerűsítés van, csak egyfajta streamlining, és ez nem igazán segíti a mi imidzsünket. Mi hogyan kapcsolódik ez a mezőgazdasághoz? Nos, mi egyre inkább kihasználjuk a mezőgazdaságban a földmegfigyelést, a Kopernikus-szal kezdtük ezt meg, monitorozzuk a mezőgazdasági tevékenységeket a különböző műhold adatokkal. Ezekkel az adatokkal sokat tehetünk. A véleményem számos módosító lesz. Úgy gondolom, hogy több eszközre van szükség a Kopernikus esetében, hogy meg tudjunk felelni az európai politika új kihívásainak. És ezért javaslom azt, hogy ez a szakbizottság javasolja azt, hogy 2 milliárd pluszt adjunk a Kopernikusnak. Ez az összeg megfelel a hosszú becsléseknek, és így végre lehet hajtani azokat a prioritásokat, amelyeket az érdekeltek felvetettek, és az Európai Bizottság is ezeket megállapította. Azt kérjük, hogy legyen egy ilyen két milliárd arra, hogy négy feladatot teljesítsünk, és ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy a magánszektor is a szükséges módosításokat megtegye. Meg kell vizsgálnunk a kihívásokat, és meg kell vizsgálni azt, hogyan bánunk a klímával. Beszéltük ma az, asszályról, a klimatológiai változásokról. Szerintem egyre inkább be kell vonna itt a szatellit képeket, hogy még nagyobb képet tudjunk erről alkotni. Tehát ezért kérjük ezt a két milliárdot, kérem, hogy a kollégák ezt támogassák, támogassák a véleményemet, és természetesen vannak más prioritások is, más javaslatok is, és ezeket szívesen meghallgatom, vagy akár fel is veszem a jelentésemben. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 3, 1 óra. Ez hétfőn van. Mekov bizt, a képviselő, mint egyik jelentéstevő. Volt a Hilde Waltmans. Хилдия hogy ezt a становището, amit ő сготвило, egy nagyon добра osznó. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény nagyon jó alapot képez munkákhoz. Mindannyian ismerjük, hogy milyen negatív tendenciák léteznek a mezőgazdaságban. Egyre kevesebben látják megélhetésük forrásának a mezőgazdaságot. Úgyhogy az Európai Uniónak további forrásokat, technológiát kellene biztosítani a gazdák számára, legyenek azok a most vagy a jövőben ezen a területen. Szeretném hangsúlyozni, hogy a vélemény kiemeli, hogy megbízható és gyorsabb információt kell biztosítani az élelmiszer és a mezőgazdaság területén. Üdvözlöm a 28%-os növekedési javaslatot a bizottság részéről. Azonban a közelmúlt fejleményeit figyelembe véve az Európai Unión belül úgy gondolom, ambiciózusabbaknak kell lennünk, és 50%-os növekedést javasolnék egészen 18 ezerig, 18 ezer milliárdig. Szerintem továbbra is figyelemmel kéne kísérnünk a talaj minőségének alakulását, mert várhatóan lesznek még természeti katasztrófák is. Az 50-es cikket kell követnünk a talaj minőségének változásának nyomon követését például. Ja, viele, vielen Dank für den Bericht. Ich denke auch, für handelt sich hier mein. ein... Köszönöm szépen, tényleg nagyon fontos területről van itt szó, amelyet valóban tovább kell támogatnunk és fejlesztenünk. Láthattuk ezzel a nyáron is, hogy milyen drámai helyzet van, és úgy gondolom, hogy itt elsősorban nagyon fontos a környezet megfigyelése és ennek kiépítése természetesen. Vannak itt mezőgazdasági vonzatok is, de szerintem egy kicsit csökkenteni kell az elvárásokat, mert a 9-es módosítóban, ami áll, ez ki lehet használni, hogy ezt ki lehet használni a műtrágya csökkentésében is szerintem, azért ez azért nem teljesen így van, egy kicsit talán ez messze menő ez, de úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságnak foglalkoznia kell ezzel, de reálisan kell látnunk azt, hogy válhatunk egy ilyen fajta rendszertől. Reálisnak kell maradnunk, a precíziós gazdálkodás, ez sem fog majd automatikusan ahhoz vezetni, hogy kevesebb növényvédőszert és műtrágyat fogunk alkalmazni. Lehet, hogy inkább ezeket jobban alkalmazzuk. Köszönöm. Nincs már több hozzászólunk a bizottság képviselője következik DJ Grow. Flanagan urat kifelejtettük. Lehet. But, uh, now uh, Mr. Flanagan and uh, next uh, commission. Yeah, I just want to say a few words. Uh... Csak néhány szót szeretnék szólni. Ami a műhold technológiát illeti, biztos, hogy fontos, de Néha hasonló az összes többi technológiához minden problémájával együtt. És a néhány elmúlt, az elmúlt néhány hónap során ha nem az éghajlattal kellett volna foglalkoznunk, és az időjárással, akkor tudhatnánk, hogy milyen fontos dolgok vannak még, mint a talaj, stb. Gyakorlatilag olyan problémákat halmozott fel, amely miatt ilyen helyzetbe kerültünk. Köszönöm. Komissi, bardzo proszę. A bizottság képviselő következik, tessék. Köszönöm szépen, hogy e, megadták a szót. 2016-ban e, nyújtottuk be ezt a stratégiát, az űrszektort szerettük volna ezzel fejleszteni, és hogy kihasználjuk az űrát a lehetőséget a társadalom számára is az új program, amiről beszélünk, ez egy újabb lépés ennek irányába. A javaslat kísérlet arra, hogy egyszerűsítsük a már meglévő jogszabályokat, a Copernicus, a Galileo, az egnos a GS-t, a Prága ügynökséget, illetve más programot egy, egyesítünk ebben a szövegben. A cél három fajta. Először is a kontinuitás, tehát befektetünk a különböző ösztönzésekbe. Már a Kopernikus Galileót elkezdtük, ezeket szeretnénk fenntartani. A másik az evolúció. Szeretnénk az új területeket kifejleszteni, a klímaváltozásról is hallottunk, mezőgazdaság, biztonság, erdőgazdálkodás is ide tartozhat. Adaptáció, ez a harmadik pont, tehát igazodni kell az új valósághoz, új megoldásokra van szükség a technológiai szempontból, és eh, az űr és a mezőgazdaság ezek eh, valóban együtt járhatnak, plusz eh, értéket jelenthet ez. Nagyon fontos ez a szerep, amit a Kopernikus termékek és az információ játszhat a fenntartható mezőgazdaság végrehajtásában. Az Európai Bizottság kedvezően tekinti a mezőgazdasági monitorozást a szövegben, illetve azt, hogy a Kopernikusszal lehetett támogatni a mezőgazdasági technikákat. Ahogy azt leszögezte Voltman asszony is a jelentésében, a Kopernikus hozzájárulhat a mezőgazdasági szektorhoz, az élelmiszer, vízkezelés, védelem, biodiverzitás, a a ekorendszer, ökorendszer minősztörezás, és még sorolhatnám tovább. A precíziós mezőgazdaság koncepcióját az űrtechnológiák segítségével alakították ki, a Galileo is így tehát fontos szerepet kaphat itt. Az Európai Bizottság ezen kívül figyelembe veszi a jelentés tevő javaslatait, a Kopernikus a két milliárdra történő támogatására vonatkozólag, bár ezt nehéz lesz kitárgyalni az MFF szempontjából. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, és még visszadom a szót a jelentéstevőnek egy kicsit. Igen, csak köszönetet mondok a bizottságnak azért, hogy pozitív módon válaszolt az én javaslatomra, hogy igazából itt én a kollégám módosítóit majd meg fogom vizsgálni. Dziękujemy. Köszönöm szépen. Ha, ahogy mondta ön is, szeptember 3 ig lebenyújtani a módosítókat. Ön is elmondta, hogy milyen fajta problémák jelentkezhetnek itt. Horsling úr is elmondta azt, hogy el kell, ki kell használnunk ezeket az új technológiákat, hogy az kokot jobban fel lehessen mérni, hogy jobban ki lehessen alakítani a termelési folyamatokat. Ezt a témát le is zárom. Ezzel rátérünk a következő napirendi pontra. Ez a 20-as napirendi pont Buda úré. Meg is adom neki azonnal a, a szót. Egy, és övé a szó. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Am făcut să fiu cât se poate de scurt, uh, dat fiind faptul că aici lucrurile sunt oare... Köszönöm, megpróbálok rövid lenni. Szerintem teljesen világosak a dolgok. Olyan eh, parlament és tanácsi rendelet eh, javaslatról beszélünk, amely a 13.3-asat módosítaná, amely a kohéziós és struktúrális alapokkal kapcsolatos, és szeretném, hogyha rögtön az elején leszegezhetnénk, hogy ez a módosító javaslat 2014-től 2020-ig fog érvényesítésre kerülni, és nem a következő időszakra. Ezt szerettem volna tisztázni, mert voltak bizonyos félreértések ezzel kapcsolatban. Ahogy azt elmondtam az indoklásban, a bizottság a források 6%-át át akarja irányítani az Európai Szociális Alapba, az a halászati alapba, a regionális fejlesztési alapba, tehát strukturális reformokra akarják hasznosítani ezt az összeget az eredeti cégtől eltekintve. A jelenlegi CPR közös rendelkezésekre szóló rendelet és konkrét prioritásokat határoz meg. Itt a 22.8.23a bekezdések azok, amelyekről beszélni kell, amelyek meghatározzák, hogy milyen eljárásokat kell alkalmazni a kohéziós politikában, és mit kell módosítani ahhoz, hogy ezeket a forrásokat föl lehessen használni strukturális reformok céljaira. A beszámolási kötelezettségek ugyancsak változnak. Hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy az Európai Parlament nem támogatta kezdetben ezt a teljesítményi tartalékot. A Regi Szakbizottságban amely a felelős bizottság a közös rendelkezésekre vonatkozó rendelet tekintetében. Az az elképzelés, hogy a teljesítmény tartalékot nem lenne szabad strukturális reformokra átirányítani. De tisztázok, hogy mi nem kritizáljuk, nem ellenezzük a strukturális reformokat, ugyanakkor a helyi hatóságoknak és az érintetteknek képesnek kell lenniük, meg kell, lehetővé kell tenni azt, hogy a, a teljesítményi tartalékban performance reserve-ben rendelkezésre álló 6%-hoz hozzáférhessenek hiszen ezeknek, ezeket az összekkel már terveztek. Ha ezt az összeket más célra fordítanák, akkor ez nem eh, hatnak jól sem a mezőgazdaságra, sem a vidékfejlesztésre. Eh, beszéltem Roy úrral, és kérdő úrral a Regi szakbizottságból, és úgy döntöttünk, hogy a bizottsági javaslatot eh, el kell utasítanunk. Viegas úr is jelentkezett. Egyértelmű, hogy olyan javaslatról beszélünk, amely halva született, nem volt esély arra, hogy a szakbizottságot támogassák, vagy azok, akik a terepen dolgoznak, ugye, és erre aztán pénzre számítottak, ők kifejezetten és hangosan tiltakoztak. Meghallgattuk azt, amit a jelentéstevő elmondott, és úgy gondolom, hogy nekünk sem szabad támogatnunk ezt a lehetőséget, nevezetesen, hogy a pénzeszközöket a struktúrális alapoktól eltérő célokra használják. Ezt a Regi Szakbizottság is már egyértelműen elmondta, ki, kifejezte. Elnök, ha más nincs, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném ezt a lehetőséget megadni. Úgy gondolom, hogy a vélemény tervezett néhány nem, nem vesz figyelembe olyan lehetőségeket, amelyek hasznosak lennek a tagállamoknak a struktúrális reforma tekintetében, amelyek nagyon is összefüggenek a kohéziós politika végrehajtásával. Először is szeretném volna nagyon világosan hangsúlyozni, hogy ez a javaslat nem hat ki semmilyen módon a vidékfejlesztés finanszírozására kifejezetten a regionális fejlesztési alappal, a szociális alappal és a közös alappal foglalkozik, és úgy gondolom, hogy van egy olyan megfogás a szövegben, amely azt a benyomást kelti, hogy a vidékfejlesztési eh, eh, alapot is befolyás, eh, is érinti, de hangsúlyoznám, hogy ez nem így van, ezt hatásában pontosítjuk is majd. Említették többen, hogy elvi alapon ellenzik ezt a javaslatot. Nos, a bizottság számos garanciát épített be a szövegbe, nem kötelező az alkalmazás, nagyon is opcionális, és bármely tagállam, amely élne ezzel az eszközzel, meg kell, hogy állapodjon ennek a tartaléknak az ilyen felhasználásával kapcsolatban az összes programpartnerrel, hiszen ezek a pénzek már programokon belül le vannak kötve. Tehát arról szó sincs, hogy egy tagállam egyoldalúan úgy dönthetne, hogy megvonja a finanszírozást egy programgazdától, vagy egy régiótól, hiszen ezek a pénzek már be vannak osztva. Azt próbáltak lehetővé tenni ezzel a rendelkezéssel, hogy a tagállamok a struktúrás alapokra, alap, reformokra használhassák fel ezeket a pénzeket ott és akkor, hogyha az előnyös. Az káros volna, hogyha egy-egy ország tagállam a struktúrás reformoknak neki szeretne vágni, de nem lenne erre semmiféle forrása. Portugália már kifejezte, hogy ennek a tartalom, tartaléknak a felhasználása söprös reformokra olyan megoldás, ami őket érdekelni nagy hiba lenne, hogyha ezzel a lehetőséggel az adott tagállam nem tudna élni. És végül az elképzelésünk nagyon is az, hogy ezt kísérleti programként, pilot programként használjuk, a 2020 utáni időszakra vonatkozóan a, a, a bizottság javaslatot tett ennek a elképzelésnek egy meghosszabbított változatára is, és hasznos lett volna jelenleg időszak tapasztalatait is felhasználni arra, hogy a 2020 utáni időszakra fel tudjunk készülni. Köszönöm, Buda úr következik, mondja az elnök. Nos, biztosan vannak képviselők, akik nem végezték el a, a házi feladatukat. Én azonban elolvastam mindent, és a szöveg címe kifejezetten az európai vidékfejlesztési alapra hivatkozik. Ezen túlmenően bizottsági igazgatót kérném, hogy ezek olyan beruházások, amelyek folyamatban vannak, és amelyek számoltak ezzel a tartalékkal, és ha ezt a pénzt önök elveszik és máshova teszik, akkor ez kihathat a folyamra lévő projektekre. Ezért tettem ezt szóvá, de ez csak ilyen zárójeles megjegyzés. Itt van emellett az Európai Intervenciós Alap is, amely válsághelyzetekre szolgálna, de nem használtunk bele ebből semmiféle pénzt a válság idején sem. Most pedig elindítunk egy, önök arra hivatkoznak, hogy szeretnék, hogyha a tagállamok jobban teljesítenének. Hát ezt mindenki ezt szeretné, ugyanakkor ez a rendelkezés kihathat a folyamatban lévő projektekre. Köszönöm. Köszönjük szépen. 13 óráig lehet holnap benyújtani a módosítókat. Akkor lezárjuk ezt a pontot. Nagyon szépen köszönöm a képviselőknek, a bizottság képviselőjének. Flanagan képviselő kíván még szólni. Sorry, uh, just a, a quick... Nem, ez csak egy gyors kérdés. A bizottsági uh, bemutatók milyen gyorsan juthatnak el hozzánk, jó, len, jó lett volna előre megkapni, de ez valahogy soha nem történik meg. az Agri weboldalon ki van emelve az, ami ma történt délelőtt itt, de ugyanakkor maga a dokumentum nem látható. Nyilván az emberek szeretnék ezt látni. E, az igazgató úr öm, beszélt, ugye az elsőről? Elérhető lesz, majd rajta lesz a weboldalon. Nagyon rövid időn belül elérhető lesz. Z tego pierwszego jeśli chodzi o rekomendacje przyjęte przez koordynatorów. 21-es pont a koordinátorok ajánlásainak elfogadása. Csak egy dolgot kell elmondanom. Itt a kisebb frakcióknak kevesebb lehetőség van arra, hogy hozzáférjenek a jelentésekhez. az ezért eh, fontosnak tartjuk azt, hogy különböző csoportok is kaphassanak jelentést. Fontos az, hogy az ő jelentés, eh, képviselők mindig jelen legyen, szakértőjük jelen legyen. Azt is támogattam, hogy a szakértők között legyenek nők is. Ez volt az én véleményem, hogy ez fontos elmondtam, hogy mindenképpen ezt fogom támogatni. A koordinátoroknál nincsen döntés, nincs semmilyen fajta kötelezettség emellett. Én azon vagyok, hogy ez megvalósuljon a további munkánk során, illetve a koordinátorok ülése során. Aguilera asszony. Sí, yo creo que sería... Nos, fontos lenne ezt megtenni Elnök úr, én másról fogok beszélni, de, eh, de csatlakoznék ahhoz, ami elhangzott. A javasló, javaslatnak olyan javaslatnak kell lennie, amely amely eh, mindannyiunkat képvisel, eh, egyensúly megteremtésre van szükség a koordinátorok megállapodására hivatkoznék kifejezetten a kappal kapcsolatos meghallgatás kapcsán. Úgy tűnik, hogy egy kap közös agrárpolitika témájú meghallgatás fontos, de nem biztos, hogy a legjobb eredményt hozná. A minden országban más a helyzet, más a modell, nagyobb egyensúlyra lenne szükség a különböző tagállamok között, ezért ugye az én kedvenc térségem Németország, ugye, de az egyik ország semmi köz nincs a másikhoz, egészen máshogy működik más a mezőgazdaság, fontos lenne, hogyha az országokat szélesebb körben képviselnék. Jobb lenne egy egyensúly, jobban kiegyensúlyozottabb helyzet, hiszen e, e, így nem eléggé biztosított a diversitás. Nem tűnik nekem elégségesnek, és jó lenne, hogyha ezt e, módosítanánk, független, anélkül, hogy én alábecsülném azokat a személyeket, képviselőket, akik már ebben a munkában részt vesznek, de szél, ki kellene szélesíteni a képviselők körét. Thank you. Um, I think on both of those points. Megint asszony, úgy gondolom, hogy kollégám mind a két témában komoly komoly megjegyzéseket tett eh, mind a regionális, mind a nemek szerinti képviselő eh, eh, kiterjesztése tekintetében. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés készítője Hérenc kolléganő Spanyolországból spanyol kutatók, szakértőket javasolt, aki azonban lemondta. József Millet javasoltuk. Őnek nagyon nagy tapasztalata van, és Szerintem a déli országok érdekeit is figyelembe fogja venni Aguilera kollega, József Miller, de Castro kollega régi ismerőse, szerintem nagyon érdekes lesz majd, amit elmond, az volt olyan is, amikor meghallgatás volt, és egy nagy európai országot egyetlen képviselték szekértők. Szerintem egy EPP-n belül ügyről van itt szó, és szerintem ezt már megvitattuk, és kérem, hogy ezt fogadjuk így el. Pani poseł Aguilera. Aguilera képviselőasszony. No, yo no sé si la Nos, nem hát, tulajdonképpen ami engem igazán uh, izgat, az a kap reformja, a közös agrárpolitika reformja, és még egyszer mondom, nem becsülöm alá azoknak a személyeknek, eh, képviselőknek a szerepét, akik jelenik részt vesznek ebben a munkában, de jó lenne, hogyha a nők is lennének közöttük, és más országok is. Nem Spanyolországról beszélek, nem spanyol kép, eh, érdekeket képviselek, hanem egyszerűen azt szeretném megjegyezni, megjegyezni hogy eh, ha más ország is delegálna valakit, és mondjuk nőt, akkor az kiegyensúlyozottabb lenne. Úgy gondolom, hogy jobban teljesítenék ebben az esetben, mint eddig. Flanagan úr, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon észszerű javaslat, és ezzel én is egyetértenék. Proszę tak. Decyzjeśmy podjęli na szczeblu koordynatorów Ja też koordinát... i staram się pilnować tego, żeby byli przez... A koordinátorok döntöttek. És meg akarunk tenni mindent annak érdekében, hogy minden új tagállamból jövő szakértő északról, délről, stb. Ö, jöhessen, legyenek nők is közöttük, és nagyon örülök, hogy Helen Garcia asszony az előadója ennek a témának. W związku z tym, jeśli bym mógł prosić, to myślę, żeby już, bo decyzje podjęte, osoby poinformowane, byłaby Tehát, ahogy említettem, a döntés megszületett, az érintetteket tájékoztatták, úgyhogy nagyon kínos lenne, ha most kezdenénk változtatni rajta, és egyébként is a koordinátoroknak kellene a változtatást eszközölni. Úgyhogy valóban igaz, amit mond, és mindannyian egyetértetek ebben, ezt a jövőben alkalmazni fogjuk, többet fogunk foglalkozni, jobban odafigyelünk majd erre a kérdésre a jövőben. Nagyon köszönöm, Gyakran beszélek én magam is erről, és azt gondolom mindenki egyet fog érteni ezzel, ezt a koordinátorok meg is erősíthetik. Tehát ha egyet értenek, nagyon nagyra értékelném, hogyha így járhatnánk el, és akkor lezárom ezt a pontot. De üdvözöljük javaslatait, javaslataikat, hogy a jövőben figyeljünk erre jobban oda, és talán nyilvánvaló szabályokat alkalmazzunk, de gyakorta a, való, a gyakorlatban ez nem így kerül alkalmazásra. Köszönöm, köszönöm a kemény munkát a két nap során, köszönet a tolmácsoknak is, köszönet mindenkinek, mindenkinek kellemes délutánt, és jó utat kívánok haza és találkozunk legközelebb. Még egyszer köszönet a tolmácsoknak és mindenkinek.